Okay, um, good morning everybody. I've wait... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Vártam egy keveset, hogy még minél többen megérkezhessenek. Nagy örömmel üdvözlöm Werner Hoyert, az Európai Beruházási Bank elnökét és igazgató tanácsának elnökét itt a szakbizottságunkban. A világ legnagyobb beruházási bankja az Európai Beruházási Bank, nagyon érdekes látni tehát, hogy kit érdekel a beruházás itt a szakbizottságban. Engem mindenképpen érdekel. Megadom hát a szót Wernernek. Hadd meséljen nekünk arról, hogy milyen munka zajlik a beruházási bankon belül, és utána következnek majd a kérdések és válaszok. Werner parancsolj! Jó reggelt kívánok, elnök asszony, hölgyeim és uraim! kedves kollégák, mondhatom azt, hogy kollégák, hiszen 25 évig én is képviselő voltam, de hát lassan meg kell szoknom azt is, hogy én már nem vagyok képviselő, de hát még mindig ennek szellemében munkálkodom, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés és öröm számomra, és természetesen kötelezettség is. Ahogyan az elnök asszony elmondta, elég nagy beruházási bank vagyunk, és egyedülálló is a munkánk, hiszen teljes mértékben elszámoltathatóak vagyunk az európai intézmények felé, hiszen a bankunk akkor jött létre, amikor a római szerződésekről tárgyaltak, tehát gyakorlatilag a bankunk történelme egészen az Európai Unió gyökeréig nyúlik vissza általánosságban véve. Ezért tehát az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatunk is egy szükséges feladatunk, és természetesen megtisztelő is az együttműködés önökkel, és bármikor számíthatnak az együttműködésünkre, amikor azt hasznosnak tartják. Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió bankja. A részvényesek, ugye az Európai Unió 27 tagállama, és ők világos mandátumot adtak nekünk, mégpedig azt, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió célkitűzéseinek eléréséhez, stratégiájának teljesítéséhez a hosszú távú beruházások révén. Ennek az üzleti modellnek az alapját a részvényesek által biztosított garanciák képezik, valamint a legmagasabb minőségű portfólia, portfóliónk hoz való ragaszkodás. Ez lehetővé teszi a bank számára, hogy kedvező feltételek mellett tőkéhez juthasson a pénzpiacokon, és ugyanilyen kedvező feltételek mellett kölcsönöket biztosítson. Nagyon fontos tehát ezt szem előtt tartani. A tagállamok támogatása és kötelezettségvállalása természetesen teljes mértékben szükségszerű, és erre majd még visszatérek a későbbiek során, még mindig Mégis tény, hogy a banknak az a feladata, hogy tőkéhez, tőkéhez jusson kedvező feltételek mellett a pénzpiacokon, és utána ezt a pénzt továbbadja végül a kedvezményezetteknek. Tehát nem adófizetők pénzéről van szó, a pénzpiacokról vesszük a pénzt, és ez egy trükkös dolog, hiszen ez meghatározza azt is, hogy milyen magatartást kell tanúsítanunk, és hogyan járunk el. Rátérnék az éves tevékenységi jelentésünkre is 2011-ből, erről is szólnék néhány szót. 2011 már elmúlt, ugye, és én január 1 -e óta vagyok a bank elnöke. 2011-ben ugye Májstett úr és kollégái vezették a bankot. Tavaly a bank hatalmas erőfeszítéseket tett, a Lehman Brothers összeomlása lehet követően, és az utána kialakult helyzetet követően, és utána a banknak 2008-ban növelnie, meg kellett növelni hitelnyújtási tevékenységét annak érdekében, hogy a válság első éveit valahogy áthidaljuk, és a terv az volt, hogy a válság első éveit követően a beruházási bank visszatér a hagyományos tevékenységéhez. A hitelnyújtási tevékenység megnövelésében sikere járt a bank. 2011-ben 76 milliárd eurót sikerült szereznünk a pénzpiacokon. Ezzel a pénzösszeggel az Európai Beruházási Bank 454 projektet tudott finanszírozni 70 országban, és a bank üzleti tervének megfelelően a tudásalapú gazdaságba ruháztuk be ezt a pénzt éghajlatvédelmi projektekbe, közlekedési hálózatokba Európa szerte. 74 európai régióban ruháztunk be, amelyeket leginkább érintett a válság, és több mint 120 ezer KKV-nak nyújtottunk hitelt. Mandátumunknak megfelelően, és úgy látom, érdeklődnek a e téma iránt, a mandátumunk iránt, tehát a mandátumunknak megfelelően a tevékenységünk 10%-a az Európai Unión kívülre irányult. A hitelnyújtó tevékenység mellett ugye a források kombinálása és a tanácsadás a másik tevékenységünk két másik pillére. A hitelnyújtás természetesen egy bank alapvető feladatai közé tartozik a blending, vagyis a források kombinálása. A másik feladatunk 2011-ben kockázatmegosztás és garancia mechanizmusok révén kombináltuk egymással a Beruházási Bank és az EU forrásait. Ez egy nagyon jó eszköz, bizonyult a nehéz gazdasági helyzetben, és nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is az együttműködésért ebben a nagyon nehéz válsághelyzetben. És tanácsadó tevékenységet is végzünk. Nagyon meglepődtem, amikor a banknál kezdtem dolgozni, ugyanis kiderült számomra, hogy gyakorlatilag több mérnök, műszaki szakember és tudós dolgozik, mint pénzügyi szakember az Európai Beruházási Bankban. A műszaki tanácsadás és a konkrét szakértelem fontossága, tehát megnőtt jelentősen a válság óta. 2011 azonban már a múlté, ezért szeretnék a bank jövőbeni kihívásairól is ejteni néhány szót. Amikor a részvényeseink úgy döntöttek, hogy a banknak ki kell terjesztenie 2018 után a tevékenységét, mégpedig jelentősen ki kell terjesztenie azt, és utána vissza kell térnie a válság előtti szintre, akkor megfeledkeztek arról, illetve nem tudhatták még, hogy utána az államadóság válság is lesújt ránk. Tehát akkor pénzügyi válság bontakozott ki, most pedig itt az államadóság válság, ez az oka annak, hogy az a terv, hogy visszatérjünk a válság előtti tevékenységhez, a Lehman Brothers összeomlását követő néhány év után, nehéznek bizonyult, hiszen ezáltal és az idén tulajdonképpen lassan ebbe az irányba indulunk el, prociklikusan cselekszünk. Amikor átvettem a bank vezetését, azonnal kiderült számomra, hogy makrogazdasági szempontból ez teljesen ellentmond az én ösztöneimnek, az én elgondolásaimnak. Úgy gondolom, kontraciklikusan kell cselekszenünk, és hogyha így akarunk eljárni, akkor bizonyos megszorítások keretek között kell, kellett volna visszatérnünk a válság előtti szintre, és ez nem lett volna lehetséges. Elmagyaráztuk ezt a tagállamoknak is, és hát ez nem egyszerű feladat egy olyan időbe, időszakban, amikor mindenki az adósságválság miatt küzdködik. Hogyha azt várják tőlünk, mondtam én magyarázatként, hogy ismét kiterjesztük hitelnyújtási tevékenységünket, akkor stabilabb tőkealapra van szükségünk, 232 milliárd euró a tőkealapunk, ez egy hatalmas összeg. Sajnálatos módon a tagállamok évtizedekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy ennek csak 5%-át fizetik be. Tehát gyakorlatilag 11 milliárd befizetett tőke alapján működünk, és az elmúlt évtizedek akkumulált nyeresége alapján a részvényesek ugye a bankban hagyták ezt a nyereséget, összességében tehát a tőke alapunk 50 milliárdra rúg, ugyanakkor a hitelnyújtási képességünk tízszer akkora, tehát világos volt, hogy elértük a határainkat gyakorlatilag. Azokat a határokat, amelyeket be kell tartani egy ilyen jellegű banknak. Így tehát, hogyha a részvényesek azt szeretnék, hogy kiterjesszük hitelnyújtási tevékenységünket, akkor a befizetett tőke arányát növelni kell is. Meglepetésemre és a bank munkatársainak meglepetésére tagállamok beleegyeztek ebbe. Még nem történt ez meg. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyelőre még a kormányzó tanácsnak meg kell hozni a formális döntést, de hogyan tudják, a júniusi európai csúcson eldőlt az Európai Beruházási Bank tőke alapjának növelése. Ezt tehát megerősítették. Meggyőződésem, hogy ez igen nagy elköteleződésre val a tagállamok részéről a bank felé, és ez lehetővé fogja tenni számunkra, hogy a hitelnyújtási tevékenységünket az elkövetkezendő három évben körülbelül 20 milliárddal növeljük. Ez nem lesz egyszerű, hölgyeim és uraim. Ne gondolják, hogy mindenütt tökéletes projektekre bukkanunk. És a bank ragaszkodik ahhoz, hogy jó projekteket, jó minőségű projekteket finanszírozon, ezért van szükség az Európai Parlament támogatására, ami a projektek programozási szakaszát illeti. Fontos, hogy mielőbb bevonjanak bennünket a projektek kialakításába, hiszen Nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, amikor uniószerte nagyon jó projektek ötletei merülnek fel, közé is teszik, nyilvánosságra hozzák ezeket a projekteket, amikor azonban a projekt gazdasági megvalósítására térünk rá, ennek a kérdése fel, merül fel, akkor a banknak nemet kell mondania sokszor. Éppen ezért észszerű volna, hogyha az EBB-t már a projekt első kezdeti fázisában bevonnák a munkába, hogy a bank megállapíthassa, hogy a projekt végrehajtható-e gazdasági szempontból, avagy sem. A tagállamok tudják, hogy a további célkitűzéseinket, vagy a járulékos célkitűzéseinket nem csak az euróvezeti tagállamok szempontjából kell leérnünk, hanem az összes tehát a 27 tagállam szempontjából, vagy hamarosan 28 tagállam szempontjából, és ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a bank továbbra is fenntartja jó helyzetét a pénzpiacokon, jó megítélését a pénzpiacokon. Az elnök asszony is elmondta, hogy mi vagyunk a legnagyobb beruházási bank világszerte, ez azt jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy jó legyen a megítélésünk a piacokon, és jó projektekre is szükségünk van a másik oldalon, és a jó piaci megítélés ö, gyakorlatilag a ö, tripla A ö, értékelésen alapul, de hát hozzátartozik ehhez a bizalom kérdése is. Amikor a 76 milliárdot említettem az imént, akkor fontos szem előtt tartanunk, hogy a bizalom is fontos kérdés, kérdés fontos szerepet játszik ebben, és az általam említett 76 milliárd fele, közel fele külföldről származik, tehát ezek a számadatok azt mutatják, hogy nagyobb bizalom Európa iránt még mindig. Ezt a megítélésünket fel, fenn kell tartanunk a piacon. Sokszor azzal vádolnak bennünket, hogy túl óvatosak vagyunk, nem vállalunk elég kockázatot, de hát a bankok tevékenysége épp a kockázatvállaláson alapul, az is szervez része. Tehát a tripla minősítés nem az imázs kérdése, hanem egyszerűen a működőképességünk alapját képezi. Ha nem tudunk olyan kedvező feltételek mellett pénzhez jutni a pénzpiacokon, mint eddig, akkor ezt az előnyünket nem tudjuk kamatoztatni a projektek finanszírozásában sem. A banknak, a bank persze nagyon nagy versenyhelyzetben van a pénzpiacokon, kérdezhetnék, hogy miért vagyunk jelen egyáltalán ezeken a pénzpiacokon? Hát nem azért, hogy a magánszektort kiszorítsuk, semmiképpen sem ez a feladatunk. Hogyha a magánszektor minden finanszírozni tudna, az csodálatos lenne, de hát, hogyha megnézzük a bank portfólióját, számunkra az a fontos, hogy azoknak az országoknak is hitelt tudjunk nyújtani, amelyek egyébként jó gazdaság és pénzügyi helyzetben van. A banknak minden tagállamban jelen kell lennie, mind projektek révén, mind hitelezési tevékenysége révén. Természetesen beszélhetek a bank mindenféle eszközeiről, ezeket a bank és a bizottság közösen hozták létre az évek során. Ez egy sikertörténet, önök ismerik ezeket az eszközöket, van egy új eszközünk immáron, ez a projektkötvények kezdeményezése. Most kezdődik hamarosan a kísérleti szakasz. A dokumentumokat azt hiszem októberben tudjuk majd aláírni. Ez egy további eszköz az eszköztárunkban, nem fog minden problémát megoldani, de fontos, hogy tapasztalatokat szerezzünk ezen a téren. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a piacok reakciói múlik majd az, hogy sikeres lesz-e ez az új eszköz, vagy sem. Ezért gondolkodnak a tagállamok és az európai bizottságok azon, hogy a kísérleti szakaszban ne épp a legösszetettebb, legkomplexebb projektek szerepeljenek, hanem olyan projektek, amelyek aztán egyfajta lendületet adhatnak ennek az eszköznek, hogyha azt tovább kívánjuk majd fejleszteni a jövőben. Azt hiszem, hölgyeim és uraim, felvázoltam gyakorlatilag a tevékenységünket. A jövőben is majd továbbra is ki kell egyensúlyoznunk két szerepünket, azt, hogy továbbra is támaszt nyújtsunk az európai intézményeknek, és a másik oldalon egy konzervatív banki szerepben is fel kell tűnnünk, és örömmel nézek az eszmecsere elé, ami a tevékenységeinket illeti bármikor, amikor azt hasznosnak tartják. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nos, hát akkor most egyszerre fogjuk uh, a 13-as és 14-es rendi pontokat tárgyalni. Ez ugye a saját jelentésünk az Európai Beruházási Bank éves jelentéséről. Tehát itt egy uh, első a eszmecserére kerül sor, és várjuk a kérdéseket. Következő lenne a terv. Mário Maurónak adom meg a szót, aki a raportőre ennek a témának, és aztán odaadom a szót az árnyékjelentéstevőknek, és mindazoknak, akik szólni kívánnak, vagy rám néznek. Wolf Klincet, látom meg még jó néhány kollégát, a Shadow jelentéstevőket, Teodor, te is. Tehát önök mind benne vannak, akik árnyék jelentéstevőként részt vesznek a munkában. Vagy hát nem tudom, esetleg rúgjon belém, hogyha úgy gondolja, <laughs> hogy valamit hozzá kíván majd ö, szólni. Mário, tiéd a szó most. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor csak egy rövid idő áll rendelkezésemre, hogy bemutassam a jelentésem legfőbb tartalmi kérdéseit. De minden el előtt egy kérdéssel kezdeném, amelyet az elnök felé intéznék, az elnök úr felé, és amely egyébként értelmet ad azoknak a prioritásoknak is, amelyeket a jelentésemben kihangsúlyozta. Miről is van szó? Ön elnök úr nagyon is példaértékűen világosított fel bennünket azzal kapcsolatban, hogy mennyire megnőtt a stratégiai fontossága az Európai Beruházási Banknak. A kérdésem a kollégák támogatásával arra szolgál, hogy jelentésem ne csak összefoglalja azt, amit az EBB tett 2011-ben, hanem új javaslatok kidolgozásához is egy alapot jelentsen. A következő lenne tehát a kérdés. Miután megváltozott a helyszín, a forgatókönyv, és figyelembe véve azokat a felelősségi köröket, amelyeket az Európai Parlament, az Európai Beruházási Bank magára vállalt, ugye itt a tőke emelésre is gondolok, ön ugye úgy gondolja ezek után, hogy egyfajta mm, intézményi upgrade be szükség van? Tehát akár az EBB státuszának megvalósítására, hogy minél inkább szabadokká és függetlené váljanak, és hát természetesen ugye az átláthatósághoz köthető összes jog mellett ön szerint szükség van-e arra, hogy az EBB profilját növeljük, és hogy javítsuk intézményi hátterét, és minél inkább növeljük a gazdasági fellendülés az Európai Unióban tapasztalható gazdasági fellendülés motorjává tegyük ezt a bankot. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert nekem az tetszen a legjobban, hogyha az a jelentés, amelyről éppen most beszélünk, ugye az EBB 2011-es éves tevékenységére vonatkozó jelentés, nem csak arról szólna, hogy értékelnénk, hogy mi is történt a 2011-es évben, hanem inkább javaslatokat is tennénk annak érdekében, hogy javítsuk a bank tevékenységét a jövőre nézve. Nos, a 3A illetve besorolás, illetve a tőkeemelés rendkívül fontos elemei a legújabb kori történetének a banknak, és ezek olyan kulcsfontosságú kérdések, amelyek lehetővé teszik azt is, hogy a bond projektek, amelyek nem, nem olyan régen indultak be, tehát hogy ezeket jobban beindítsuk. Meglátjuk majd, hogy 2013 végére körülbelül milyenek lesznek az első eredmények, aztán egy másik fontos gondolat, amelyet szerintem mindenképpen meg kell fontolnunk, az az, hogyha véleményem szerint az EBB az Európai Uniós kezdeményezésekben aktívabban venne részt, akkor figyelembe véve az EBB egyébként különleges helyzetét, státuszát, a prioritásokra fókuszálnánk. Ezeket a prioritásokat egyébként szeretném felosztani különböző csoportokra. Az egyik csoport arra vonatkozna, hogy mit akarunk az EU-n belül tenni, és a másik csoport pedig arra vonatkozna, hogy mit akarunk az EU-n kívül tenni. És így folytathatnánk az EU-ra vonatkozó tevékenységeinket, a kis és középvállalkozások támogatására fókuszálva. De ugyanakkor továbbfejlesztenénk a mikrofinanszírozási eszközeinket, és ugyanakkor az úgynevezett szociális piacgazdaságra vonatkozó mm, tevékenységeinket is javítanánk. Tehát ez ugye a hálózatok kiépítésére vonatkozna főképpen. Ezt azért is mondom, mert az a kontextus, amelyben az EVB mozog, egy 500 milliós közösséget jelent, 23 millió KKV vesz részt Európában a gazdasági háló kiépítésében, de ez ugyanakkor a világszinten is a világ jólétének 58%-áról beszélünk. Tehát ez a fajta szociális piacgazdaság fontos, sőt, mondhatjuk azt, hogy a tengelyét jelenti a jólétnek, egy olyan kontextusban, olyan időszakban, amikor, eh, ahogyan azt az elnök úr is jelentette, nagyon nehéz eh, a nemzetközi helyzet. Ön emlékeztetett arra is, és azt hiszem, hogy fontos lenne az, hogyha a Mediterráneum térségében lévő országok beli befektetéseinkre összpontosítanánk, illetve a, G8-ak Dovilli nyilatkozata és eh, az arab tavasz jutnak itt még eszembe ebből a szempontból. Tehát az infrastruktúrális beruházások finanszírozása, a kkv finanszírozása ezen a területen is, illetve a reformok, a politikai és gazdasági reformok támogatásának javítása. És végül az átláthatóság és az ellenőrzés. Nagyon sokszor kérték az EBB-től azt, hogy nagyobb ellenőrzéseket végezzen, illetve több adatot szolgáltasson, főként a harmadik országokban dolgozó tehát a harmadik országokbeli projektekkel kapcsolatban. Ami az ellenőrzést illeti, ön szerint hogyan lehetne ezt megvalósítani? Hogyan le, milyen kapcsolatot kellene kialakítani az EBB, illetve az Európai Központi Bank között. Tehát az EBB-t az Európai Központi Bank alárendelt szervének kellene tekinteni, bankfelügyeleti szempontból vagy sem. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Kukás úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hát először is üdvözlöm Önt itt köreinkben Elnézést, hogy késtem, nagy forgalom volt, de most végre itt vagyok. Nos, néhány kérdések, kérdést szeretnék feltenni, néhány témakörre szeretnék kitérni, amelyek az LBB éves jelentéséhez kapcsolódnak, de nem csak ehhez. Nagyon fontos kérdésekről van szó, és azt hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy felvessük ezeket a problémákat időről időre, és az aggodalmainknak hangot adjunk. Először is a krízis szempontjából az EBB-nek rendkívül fontos szerepe van. Mert a reálgazdaság támogatásának alapkövét jelenti. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb célja az önök működésének. Ezen felül azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálatos az, hogy 2011-es évben tovább romlott a válság helyzete, és nagyon örültünk volna annak, hogyha a tőke emelés nem ilyen módon valósul meg. De annak viszont nagyon örülök, hogy a Bond projekt beindult, és hogy ennek a kísérleti szakaszát most megtapasztalhatjuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, elnök úr, hogy hogyan is állnak most a helyzek, hogyan is áll most a helyzet, milyen projekteket kívánnak beindítani ezzel kapcsolatban. És aztán egy másik fontos kérdés az az, hogy a közben, közbenső és végső felhasználók szempontjából még mindig nagyon, kérdé, nagyon nagy kérdések merülnek fel bennünk, ugyanis azt hiszem, hogy rendkívül kevés az az adat, amelyet kapunk ezzel kapcsolatban, és azt szeretnénk, hogy a kis és középvállalkozásokhoz érkezzenek ezek a finanszírozások, és közbenső szervek ne szívják fel ezeket. Aztán itt vannak még az adóparadicsomok. Azt hiszem, hogy ez a kérdés ez még mindig nem megoldott, és ezzel kapcsolatban a bankpolitikája nem megfelelő, hiszen nem biztosítja az Európai Uniós vonatkozó céloknak a megvalósulását, és itt megint csak egy különálló, független megítélésre van szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik a bank. Úgyhogy az EBB politikája az adóparadicsomokkal kapcsolatban megint csak kérdéses számomra. És végül szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon várom azt, hogy Mauro úrral együttműködhessek, hiszen árnyékjelentéstevőként dolgozom ezen a dosszién. Elnök, köszönöm szépen. Most az ALDE nevében Teodor Sziglakix következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a prezentációját, illetve munkáját. Ön azt mondta, hogy 60 milliárdot fognak elkölteni a következő ö, egy-két évben, hogy beinduljanak a projektek. És mi van a többi 40 milliárddal? Hiszen itt összesen 100 milliárdról beszéltünk, akkor, amikor a tőke emelésről végül is döntöttünk. ez a következő, tehát az azt követő két-három évben kerül majd elköltésre, vagy hogyan? És hogyan gondolják, hogy hasonlóképpen kívánják megvalósítani a projekteket, mint ahogy mostan, vagy pedig jobb megtérüléssel, úgymond? Ön beszélt arról is, hogy 27 tagállam van. Tehát egyes országokban borzalmasan magas a munkanélküliség, Görögország is ilyen, és azt hiszem, hogy a következő években igen, valószínű az, hogy minden negyedik ember munkanélküli lesz ezekben az országokban. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit kívánnak tenni, tudnak-e egyáltalán valamit tenni, és a beruházási tervek ön szerint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megváltozzon a helyzet? vagy pedig marginális szerep marad ezek számára a munkanélküliségi ráta alakulása szempontjából. Elnök, azt hiszem, hogy jó néhány kérdés felvetődött már, úgyhogy vissza is adom a szót. Talán megadom önnek a lehetőséget arra, hogy jó néhány kérdése most válaszoljon, aztán biztos lesznek még kérdések. de csak 45 percünk van már, úgyhogy hát egy 5 percben, hogyha most össze tudná foglalni. Köszönöm. Köszönöm Mauro úrnak ezt a nagyszerű munkát, amit végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban, ön és kollégái, és köszönöm, hogy a jövőre koncentráltak. 2011-es jelentés bemutatásakor ugye Brüsszelben a múltról beszéltünk, most ideje a jövőről is beszélni, és az EIB stratégiai szerepéről, EBB stratégiai felül, szerepéről. A római szerződés alapozta meg ezt a, az intézményt, ami hát több dolgon is látszik. Például az igazgató tanácsa akkor állt fel, akkor hat tagja volt a gazdasági közösségnek, és el tudom képzelni, hogy leültek és kitalálták ezt az Európai Befektetési Bankot. Annak idején az volt a fő gondolat, hogy egyfajta Marshall tervet valósítsanak meg, elsősorban Olaszországot megcélozva akkor még, római volt a legnagyobb hivatalunk akkor, és aztán ugye később úgy döntöttek, hogy nem egy új marsal tervet indítanak, hanem egy bankot, amely megcélozza azokat a területeket, ahol konkrét igények és szükségletek jelentkeznek. Tehát nem 28 tagú Európai Unióra lett ez megtervezve ez a bank, és ebből kifolyólag a mai napig olyan a felépítése, amelyet Bersziben és Bonban 1956-ban kitaláltak. Tehát ezt, ezzel kell valamit csinálnunk. Annak idején nagyon jól e, kitalálták ezt a bankot, Luxemburgba elrejtették egy erdőbe, senki nem is látta, és e, aztán a legnagyobb e, többoldalú hitelfelvevővé vált a világon, amelynek a tagállamok reálgazdaságára az Európai Unión belül immár igen komoly hatása van. Most már ki kell jönnünk a luxemburgi erdőből, és átlátható módon, nyílt módon kell működnünk, közeli kapcsolatban az európai intézményekkel, illetve az Európai Unió szerveivel, különösen az Európai Bizottsággal. Ezért is fontos az Európai Bizottsággal való együttműködés, az intellektuális haladás, ami az elmúlt évtizedekben tetten érhető, arról szól, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére, a parlament jóvágyásával természetesen megnövelték a bank multiplikátor hatását, és így egy EU bank alakult ki. Nagyon szép dolog beszélni az egyenlő esélyekről és egyéb sok dologról. Én egyébként szeretem a versenyt, és szeretem az egyenlő esélyeket, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan bank, amely az európai számvevőszéknek felel, amely önöknek felel, önök irányába elszámoltatható, ez az az EU intézmény, amelyet önöknek sem szabad elfelejteniük, mert ez az önök bankja, ez az EU bankja. És ezért kell megerősítenünk a bank szerepét. Minél erősebb a bank, annál nyilvánvalóbb hogy a banknak lehetővé kell tenni, hogy adott esetben egy projektre nemet mondjon. Ez egy olyan erő, amit fenn kell tartanunk. Meg kell tudnunk mondani a tagállamoknak, hogy gyönyörű projektet állítottak össze, csak nem bankérett a projekt, vagy nem finanszírozható, nincs értelme, nem finanszírozzuk. Ez elég nehéz, és ebben az önök támogatására is szükségünk van mert nyilvánvaló, hogy a AAA minősítés az nem egy célkitűzés, hanem egész egyszerűen szükséges. E, nyilván e, a legtöbb tagállam e, a AAA-ról csak álmodozhat. E, szinte csoda, hogy az Európai Befektetési Banknak még megvan ez a AAA minősítése, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy meg is tartsuk. Egyébként e, a bankra nagyon jó benyomást e, tett az, hogy a tagállamok, illetve a bank részesei, részvényesei igent mondtak a tőkeemelés ötletére. Ami az EBB részvételét illeti. ott egyetértünk a bizottság. kkv az együttműködés folytatódni fog, különös tekintettel arra, hogy bizonyos európai országokban, és itt eurót és nem eurót használó országokra is gondolok, a kereskedelmi bankok tevékenysége jelentős mértékben visszaszorul, és Bázel 3-mal egyre nehezebbé válik. tehát a KKV-k finanszírozási igénye növekedni fog. Ezért mondom Kakakis úrnak, hogy a görög kormányt megpróbáljuk rávenni arra, hogy ezeket a pénzeket a KKV-k célozzák meg. És ezt tovább kell vinnünk. A probléma az, hogy a KKV-k problémái nem látszanak első látásra. Például a szakértői eszközöknél nyilván szakértői biztosítások azok háttérbe szorulnak. Görögországnak egyébként importgarancia problémái is vannak. Vannak kis sikeres cégek, amelyek a nemzetközi piacon, nemzetközi piacon sikeresek, de most már nem tudnak pénzt felhajtani a termékeikhez szükséges importhoz sem. Na ilyen eszközt is csinálunk, illetve ilyet is létrehoztunk. Ami pedig a landing rate-eket illeti, azt gondolom, hogy a nemzetközi helyzet E, ígéretes. Az LKB döntése után a feszültség csökken a piacon, e, és talán most akkor levegőhöz jutunk mi is, de az időt ki kell használni, ezt a lélegzetvételnyi időt fel kell használni. Még egy dolgot mondanék, tudom, hogy lejárt az időm, elnök asszony, az elszámoltathatósággal és az átláthatósággal kapcsolatban. Amikor a szabályok betartásáról van szó, akkor az ambíciónk maximális, ezt a bankon belül is végigvisszük. Ami az adóparadicsomokat és az egyéb problémákat illeti, erre nagyon odafigyelünk a földközi tenger térségében, és máshol is van egy külső mandátumunk, amit a parlament, a tanács és a bizottság adott. Örülök neki, hogy ez a mandátum a birtokunkban van, ugyanis így a az unió célkitűzéseit tudjuk szolgálni, és amit az unión kívül teszünk, az egyébként nem ássa alá azt, amit az unión belül teszünk, mert a finanszírozási csatornák eltérőek. A földközi tenger térsége ebből a szempontból nagyon jó példa, hogyha az európai országok az európai országok vajon teljesítették-e azokat a morális kötelezettségeket, amelyek az arab tavaszból fakadnak? Szerintem nem. Mi vagyunk a legerősebbek ezen a piacon, illetve ebben a tevékenységben. Nyilván ezt nehéz akkor is továbbvinni, amikor fölgyújtják a nagykövetségeinket az arab világban, de mindenképpen növelni szeretnénk a tevékenységünket a földközi tengeren, és éppen tegnap döntöttünk eh, egy KKB csomagról, illetve néhány nagy infrastruktúrális projekt eh, finanszírozásáról a földközi tenger térségében. Eh, vagy írásban, azokra a kérdésekre, amelyek most nem válaszom, válaszoltam, írásban fogok válaszolni. Ugye a probléma az egy ilyen eszmecserével, mondja az elnök, az az, hogy időkorlátok vannak minden szereplőre nézve, tehát itt most eh, nem adok addig szót az igazgató úrnak, amíg, vagy elnök úrnak addig, amíg minden kérdést össze nem szedtünk. Be kell fejeznünk ugyanis időre ezt az eszmecserét. Ha pedig túl sokan jelentkeznek, akkor a legszorgalmasabb résztvevőknek adok eh, elsőbséget, tehát azoknak, akik már az előadás elejétől kezdve itt vannak. Sven, mint árnyék előadó kap szót. Ja, herzlich willkommen, Herr Hoyer. Szeretettel üdvözöljük Önt, Hoyer úr. Németül beszélek. Ha már egy ilyen eszmecserénél egy német elnökünk van jelen, hát akkor még ha az európai ügyet szolgálja is ugyan, de hát akkor németül beszélek, megragadom az alkalmat. Néhány kérdésem lenne Önhöz. És már most elmondom, hogy ha sokalja, akkor írásban nyugodtan válaszolhat majd a kérdéseim zömére. Európában világos célunk van, 2050-re vonatkozóan egy széndiokszid kibocsátás mentes, innovatív gazdaságot szeretnénk létrehozni. Hogyan egyezik ez azzal a céllal, hogy 2050-re túlmenően is vannak szénerőművekre vonatkozó tervek, miközben 1990-hez viszonyítva nagy arányban szeretnénk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Továbbra is folynak a tárgyalások az önök bankjával, de konkrétan érdekelne, hogy önök mennyiben fognak egy phasing out stratégián dolgozni, tehát egy olyan stratégián, amely kivezet bennünket az éghajlatot károsító gázkibocsátások korszakából. A Blanco ügy különösen aggaszt engem, a civil szervezeteknek hónapokon keresztül nagy nyomást kellett gyakorolniuk, annak érdekében, hogy az önök bankja komolyan vegye a saját célkitűzéseit, önök kiszálltak a projektből, ez örvendetes. Engem az érdekelne, hogy milyen tanulságokat vonnak le ebből, és mit jelent ez más projektekre nézve, hogyha hónapokig kell nyom- nyomást gyakorolni a bankra, ahhoz, hogy a bank a saját célkitűzéseit betartja. Felvetődik ennek kapcsán a kérdés, hogy vannak-e más vállalatok, más projektek is, ahol szintén ellenőrizni kellene az önök célkitűzéseinek betartását. Tehát mik a következtetések a Blankó ügy kapcsán? Egy másik dolog, amit említenék, az elmúlt évben külön megállapodást kötöttek az Európai Központi Bankkal, így hozzáférésük van az Európai Központi Bank likviditási célkitűzéseihez, előírásaihoz. Az érdekelne, hogy az LKB e és az EBB közötti megállapodást fenn lehetett tartani a jövőben, amelyenek az alapját szolgáltatja, hiszen a, az EBB-nek nincs banki tevékenységre vonatkozó licensze, és az LKB e megállapodásai gyakorlatilag megkövetelik, hogy azok az intézmények, amelyek hozzáférnek az LKB e likviditásához, hogy azoknak legyen egy banki tevékenységre vonatkozó engedélyük. Nem tudom, közé tudnák-e tenni a megállapodást a két bank között, ez lenne a legüdvösebb, de hogyha ez nem lehetséges, akkor legalább legyen szíves és magyarázza el ezt az összefüggést, hiszen jogilag ez számomra nem teljesen világos. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, hogy eljött, és sok sikert kívánok a munkájához. Egy dolgot még hozzátennék, igazán aggaszt, hogyha ilyen nagyon nyomás, hogy bizonyos projekteket politikai alapon adnak el úgymond a banknak, hát akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy önöknek a mi részünkről milyen további segítségre van szüksége. Elnök, köszönjük szépen! Nikolász Kuntis a következő elnyék jelentéstevünk. Kérném, hogy három percben foglalja össze a mondandóját, akkor sikerült talán betartanunk az időt. Ez mindenkire vonatkozik, Nikolász. Jó, nem fogok tovább menni. Három percben foglalom összemondani valómat. Én is szeretném üdvözölni koreinkben az LBB e elnökét, és néhány kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit most hallhattunk. Illetve az egy héttel ezelőtti görögországi út során is hallhattuk őket. Akkor, amikor a görög kormányon aláírtak egy gazdasági támogatási csomagot. Most ennek a hírnek nagyon nagy visszhangja volt, világos, hogy miért. A következő lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye itt arról volt szó, hogy kétszer is hallhattuk Görögországban azt a hírt, hogy az EBB támogatni fogja a kis és középvállalkozókat. 2012-ben tehát idén, amikor ön is már elnökként dolgozott. Most hát ezek a mostani ígéretek tényleg meg fognak valósulni? Meg tudja ön a garanciát vállalni erre? Tehát valóban a KKV-kat fogják támogatni ezekkel a finanszírozásokkal. És a másik kérdésem pedig az lenne, hogy egészen mostanáig miért nem tudták megvalósítani ezt a politikát, hiszen az első alkalommal semmi nem történt, és ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha elmondaná, hogy mi is az ön stratégiája, az ön hozzáállása. Azután egy másik kérdésem lenne még, volt egy sajtó nyilatkozat, a görög kormánya való megegyezést követően, amelynek az volt a célja, hogy olyan projekteket támogassanak, amelyeket a görög kormány, amelyekre a görög kormány garanciát vállal. Most, hogyha a görög köztársaság garanciát vállal, az mit is jelent? Ezzel kapcsolatban mi az EBB hozzáállása, mi az EBB pozíciója, és milyen beruházásokra gondol pontosan. Nem tudom, hogy például olyan beruházásokra, amelyeket már elkezdtek, de aztán meg kellett őket szakítani, mert nem volt rájuk megfelelő garanciavállalás. Köszönöm szépen előre is a válaszadásait, ez rendkívül fontos számunkra. Nagyon jó lenne az, hogyha világos információkat kapnánk, mert úgy tudunk pontosan tervezni, és akkor láthatjuk, hogy hazánkkal kapcsolatban mi is az EBB stratégiája. Elnök, köszönöm szépen. Uh, köszönöm, elnök asszony. Frakcióm nevében először is szeretném megköszönni Hoyer úrnak, hogy eljött ide, és röviden beszélni, hogy mit gondolunk az EBB szerepéről azt szeretnénk, hogyha az EBB a legjobb prudenciális banki gyakorlatokat folytatná, illetve erős tőkepozíciókat tartanak fel, tartana fel. Ön, mint liberális nyilván ezt fogja megtenni. Hiszünk még az eszmecserében is, mert úgy gondoljuk, hogy az EBB még átláthatóbb lehet, és jobban alátámaszthatja az Európai Unión kívüli hitelezési gyakorlatát, illetve ezt jobban megmagyarázhatja. Emellett szeretnénk tudni arról is, hogy Ön mit gondol az Európa 2020-as projekt kötvények jövőjéről, különös tekintettel a kockázat megosztásra, illetve a kötvények árazására? Emellett még kérdeznék öntől a az egyes országok, mediterrán európai uniós országok abszorpciós kapacitásáról, arról, hogy újraindul-e a növekedés, mit gondol az ottani abszorpciós kapacitásról, ugyanis vannak olyan országok, mint Spanyolország, ahol már rengeteg stráda, repülőtér és vasút létezik, mely területeken lehet egyáltalán befektetni ezekbe az országokba ahhoz, hogy a növekedés beindulhasson, különösen itt most Spanyolországra, Olaszországra, Portugáliára és Görögországra gondolok, mert ez eh, elég fontos ahhoz, hogy a növekedés újrainduljon. Köszönöm. Köszönöm befejeztük ezzel az árnyék előadók megszólaltatását. Werner Langen az első, és aztán Vikit is fölvesszük természetesen a listára. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön elhozta elődje éves jelentését, és számadatok szerepelnek benne. Nem olvastam még végig az egész szöveget, de azt láttam, hogy a 400, 4635 projektből már ma több mint 700 Spanyolországból, 590 Olaszországból, 321 Portugáliában, és 146 Görögországban valósult meg. A kérdés az, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan ítéli meg annak a lehetőségét, hogy különösen az euróvezetben további növekedést ösztönző projektek megvalósuljanak. A második kérdésem a projektkötvények kísérleti szakaszára vonatkozik. Ön azt mondta, októberben választják majd ki a projekteket. 230 millió a finanszírozási volumen az Európai Unió részéről 12 projekt számára. Érdekelne, hogy a bizottsági, illetve a tagállami nyomásgyakorlás esetleg befolyásolhatja-e az önök függetlenségét. És a harmadik kérdésem a az ágazatokra lebontott projektkiválasztás. Hallottam Gigold úr véleményét, én nem osztom az ő véleményét, úgy gondolom, az energiaellátásban az energia mix megállapítása még mindig nemzeti hatáskör, és hogyha az EBB a legkorszerűbb technikával működő szénerőművekbe befektet, akkor az semmiféle stratégiának nem mond ellen, ami miért mi felelnénk 2050-re vonatkozóan. Mi azért vagyunk felelősek, hogy az elkövetkezendő tíz évben sikerül egy energetikai átállást elérnünk. Érdekelne, hogy az EBB hova fekteti a hangsúlyt, és hogy az energiállátás és a különböző vezetékrendszerek képítése milyen szerepet játszik az önök tevékenységében. Köszönöm. Felolvasom, ki van a listán. Vigulard, Wolf Klintz and Vicky Ford. Um, Theodore. I have just a short technical question. Csak egy rövid technikai kérdésem van. Ha az EBB non-profit, ahogy a statútuma mondja, akkor mi az akkumulált profit forrása, mert az viszont szerepel a beszámolóban, úgymond akkumulált profitról beszél a beszámoló. Honnan jön ez a pénz? Ez egy egyszerű kérdés volt. Werner úgy gondolja, hogy ő megtalálta, Szilvi következik. Jó napot kívánok, Hajer úr! Köszönöm, hogy eljött franciául folytatom, úgy gondolom, hogy a 2000-es években, 2005-ben, 2006-ban az EBB egy nyilvános kibocsátást, részvénykibocsátást csinált a tőkegyűjtés szándékával. Ezt gondol-e arra, hogy ilyeneket megismétel a tőke szükség éveiben, illetve Különösen ezekben az időkben, amikor a kamatok magasak. Ja, ja, ja. <coughs> Vielen Dank, eh, Sharon. Eh, drei kurze Fragen. Köszönöm szépen, Sharon. Három rövid kérdésem lenne. Beszélt eh, a tripla e minősítésről a bank vonatkozásában. Mire vezethető ez vissza? Egyedül a bank teljesítményére, vagy arra, hogy végezetül is a tagállamok a részvényesek? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert de kell, hogy a bank sikerét esetleg az eurókötvények igen vitatott projektjére vonatkozóan referenciaként alkalmazhatnák-e? Ugye az eurókötvények a spreadek kiegyensúlyozására irányulnak a tagállamok között. Végül, ami a projekteket illeti, hogyan tudják a sikert szavatolni, illetve hogyan ellenőrzik az eredményességét egy projektnek. Makrogazdasági szempontokat követnek, mik, mik a kritériumok, mikor sikeres egy projekt önök szerint, és a projektek hány százaléka volt valójában sikeres, és hány sikertelen projektet finanszíroztak, és az EBRD-hez hogyan viszonyulnak Versenyeznek-e egymással, kiegészítik-e egymást, illetve van-e együttműködés a két intézmény között? Köszönöm. Thank you. Next it's... Köszönjük szépen, Viki a következő, és látom, Odi úr is szeretne majd felszólalni. Viki. Oh, um... úr, örülök, hogy mennyire örül annak, hogy bizonyos projekteket vissza, tudni, vissza kell tudni utasítani, ha nem finanszírozhatóak, vagy túl kockázatosak, és ez az önök hírnevének a része. A CRD módosítók során megváltoztattunk a szabályokat, hogy az önökkel együtt finanszírozó bankok a projektbankokba alacsonyabb kockázati rátákat élvezzenek. Remélem, hogy önök ezt támogatják. A trilóguson még nem volt erről szó, de biztos, hogy ha CRD-ben valaha megállapodunk, akkor ez is a napi renden lesz. Ami a projektbondokat illeti. Én magam projektfinanszírozó voltam régebben, és éppen ezért örülök ennek, de azt szeretném, hogyha minden országban működne. A saját hazámban van egy tenté útvonal keletről nyugatra, gyönyörű projekt, e, és mindig, amikor felteszem a kérdést, hogy miért nem finanszíroztatják ezt az EBB-ből, akkor azt mondják, hogy e, túl drága, túl sok papírmunka kell hozzá. Na most e, a kérésem ezzel kapcsolatban az, Kérem, hogy ön, az öntisztviselői és a én miért nem tudunk, üljünk le és beszéljük meg, hogy miért gondolják azt Nagy-Britanniában projektmenedzserek, hogy az EBB-t nem Nagy-Britanniának találták ki. Tehát szeretném ezt a, ezt a kérdést tisztázni végre. Köszönöm, Jean-Pierre Rodi következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök úr, és elnézést, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy késtem. Először is az elnök úrnak megköszönöm ezt a figyelmet, amit nekünk szentel, mert az ön intézménye nem annyira közösségi, mint inkább, mint inkább kormányközi. Ebben a bizottságban is dolgozom, illetve tagja vagyok a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, és két dolgot mondanék ebben a minőségben. Nincsen szabályozói szerepe, illetve nincsen felügyeleti szerepe ennek a banknak. Ezt néhány éve ugyanazzal az jogalappal próbálta csinálni a bizottság, mint most, e, ahhoz, hogy önnek ilyen felügyeleti szerepe legyen, e, ezt ön üdvözlie. E, mi félünk attól, hogy az EBB elveszítheti a AAA minősítését. Parlament többször szavazott már arról, hogy bocsánat, az Európai Unió szavazott már arról, hogy részvényesévé válhasson az EBB-nek. Erről mit gondol ön? hogy az Európai Unió is váljon a részvényesévé a tagállamok mellett az EBB-nek. Köszönöm, ennyi kérdés volt. Mário Maurót kérdezem meg, hogy akar-e még beszélni, vagy az összes hátralevő időt odaadhatjuk Hoyer úrnak. Majd akar valamit mondani, Mauro? Inkább hallgassuk meg az elnök urat, és egyben szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, és azt, hogy biztosítottak arról, hogy együtt kívánnak működni az ügyön. Köszönöm szépen. Fél tizenegyig be kell fejezni ezt a napirendi pontunkat, úgyhogy megadom önnek a szót, és talán tud reagálni a felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen. Hát nem fogok tudni mindenre válaszolni. Semmiképpen sem. Ezért mindenképpen majd írásban kell válaszolnom néhány kérdésre, ahogyan már előzőleg is mondtam, illetve majd a munkatársaimra ruházom ezt a feladatot. Különösen Gulár asszony esetében igaz ez. Utána kell néznem a dolgoknak annak érdekében, hogy meg tudjam válaszolni a kérdését. Azt gondolom, az energiapolitikával összefüggő kérdéseket, az energiapolitika jövőjét illető vitában kell megbeszélni. Láthattuk itt is, hogy nagyon különbözőek az álláspontok, és a bank nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a 27 tagállam bankja vagyunk, és ez azt jelenti, hogy 27 főnökön van, úgymond, akik egész különböző álláspontokat képvisel az energiapolitikát illetően. Egy dolog biztos, az energia és éghajlatvédelmi politikában a banknak nagyon nagyra törő célkitűzései vannak. Tíz évvel ezelőtt körülbelül kevesebb mint 500 millió eurót költöttünk környezetvédelmi projektekre. Immáron kétszámjegyű milliárdos összegről van szó évente, tehát egy nagyon nagy eltolódásnak vagyunk tanulni, ami a jelentőséget életi megnövekedett ennek a jelentősége, de ami az energiapolitika célkitűzéseit, általános célkitűzéseit illeti, ezt meg kell vitatnunk önökkel, a tagállamokkal, ezt majd megejtjük az ősszel, fogunk szervezni egy nagy konferenciát, annak érdekében, hogy az energiapolitika irányát közösen meghatározzuk. Ami a szén erőművek kérdését illeti, a nagyon nehéz helyzetben lévő tagállamoknak segítséget kell nyújtanunk, hogyha a legkorszerűbb, legmodernebb technológiát alkalmazzák, akkor támogatjuk őket ebben is. Természetesen a finom hangolás nem mindig egyszerű, de azt gondolom, mi alapvető álláspontokat nem képviselhetünk, ez nem a feladatunk, nagyon kiegyensúlyozottan kell eljárnunk. Ami a Glencourt illeti, Gigold úr, hát Természetesen remélhetőleg tanulunk az eseményekből. Megörököltem egy-két olyan dolgot, amire azt mondom, hát nem örülök annak, hogy ilyenekkel kell foglalkoznom. Fontos, hogy a múlt hibáit kijavítsuk, és vigyáznom kell, hogy ne vegyünk részt olyan projektekben, amelyekhez nincs szakértelmünk, és hogy aztán ne történjen meg az, ami ennek a projektnek az esetében megtörtént, óvatosabbnak kell tehát lennünk. Ami a likviditáshoz való hozzáférést illeti, szívesen rendelkezésre bocsátjuk a releváns jogi szövegeket. Politikailag számunkra természetesen fontos, hogy az EBB az LKB likviditáshoz való hozzáférést ö, birtokolja, de szükségszerűen nem kell használnia ezt. Ez biztosítja a nagyon erős pozíciónkat is a piacokon. A kérdés az, hogy milyen imázs alakul ki rólunk a piacokon, hogyha mi ezt a lehetőséget kis aknázzuk. Az EKB-val kötött megállapodást egyébként évente meg kell újítanunk, nincs ez kőbevésve, és jelen pillanatban ennek az előkészületei zajlanak. Még mielőtt a banknál kezdtem dolgozni, és amikor az EBB potenciális elnökeként mutattak be engem a pénzügyminisztereknek, felmerült a kérdés, hogy az EBB nem láthat-e el egy olyan szerepet, hogy egy úgynevezett másodvonalbeli lender of last resort legyen. És én azt mondtam, hogy mindig és azt fogom az igazgató tanácsnak javasolni, hogy ezt világosan utasítsuk el, határozottan utasítsuk el, hiszen ha összevegyítjük az ilyen jellegű feladatokat, akkor az messze meghaladná az LBB lehetőségeit, mandátumát, és a bank profilját is teljesen megváltoztatná, és alásná az LBB üzleti modelljét, a pénzpiacokon elfoglalt pozíciónk, állásunk elveszne. Ami a nyomásgyakorlás és annak elhárítását illeti, hogyha megvalósíthatatlan projektekkel közelítenek hozzánk, akkor remélhetőleg a parlament, az Európai Parlament támogatására is számíthatunk, hiszen az Európai Parlament immunis, úgymond, a nemzeti nyomásgyakorlással szemben remélhetőleg ez nagy segítségünkre lesz. Ami a Görögországgal kötött megállapodást illeti, angolra váltok, Természetesen végre akarjuk azt hajtani. Végre. És elmondhatom, én soha nem vettem részt abban a játszmában, amit a görög hatóságok, a Trojka, Reichenbach úr, a nemzeti parlamentek és a bank folytatnak egymásra, újjal mutogatnak egymásra, ennek nincs értelme. Fontos, hogy jó megoldásokat találjunk a problémákra, és megfelelő alapra helyezzük ezeket a megoldásokat. Mindannyian tudjuk, hogy mennyi időt vesztegettünk el az idén Görögországban. Választások, illetve referendumra került sor, amely aztán végül nem is lett volna szükséges, aztán választások voltak, aztán megint választások voltak. Egy teljesen új jogi szintér alakult ki a tárgyalások számára a görög hatóságokkal. Jelen pillanatban sikeresek a tárgyalások, remélhetőleg ez a jövőben is így lesz hogyha az Európai Bizottság beleegyezése megszületik hamarosan, ugye a csomag számára szükség van a bizottság beleegyezésére, és biztos vagyok benne, hogy ez meg is lesz, akkor a pénz folyosítható lesz hamarosan, és mi betartjuk ígéreteinket, de szükség van arra, hogy a görög kormány is világos vállalásokat tegyen, és igaz ez az infrastruktúra projektek esetében is. Az infrastruktúra projektek esetében két nagy probléma van. Egyrészt még mindig vannak folyamatban lévő nagy közlekedési projektek Görögországban. Ezeket újra és újra felül kell vizsgálnunk, mert még mindig vannak kérdőjelek ezekkel kapcsolatosan, és aztán nagyon komplex a kapcsolat a magánvállalkozók, a görög kormány és közöttünk. És őszintén szólva, ez az egész egy rémálom, ezért mondtuk Samaras úrnak, a miniszterelnöknek és az illetékeseknek, hogy szükség van a görög kormány vállalása, vállalására, garanciájára, hogyha elvárják tőlünk, hogy ezekben a projektekben részt vegyünk. Úgy gondolom, jó úton haladunk ezen a téren, de hát ott van az a probléma is, hogy hol segíthet bennünket, hol támogathat bennünket az Európai Parlament. Az elmúlt két évben jöttünk rá arra, hogy milyen nehéz a strukturális arapok úgymond újraprogramozása, és erről beszélnünk kell, hogyha a több éves pénzügyi keretről van szó, hiszen fontos, hogy lehetőség legyen arra, hogy a tíz évvel ezelőtti terveket félretegyük, és a most szükséges dolgokat valósítsuk meg. Görögországban nagyon nehéz volt ez a fajta átállás, sőt mondhatnám azt is, hogy lehetetlen volt, a intelligens, megújuló energiákra alapú projektekre átállni, hiszen eredetileg közúti projektekre, közlekedési projektekre szántunk volna bizonyos összegeket, és egyszerűen túl sokáig tartott, hogy a az úgymond régi módi, elavult úthálózati projektekről áttérjünk az energetikai és környezetvédelmi projektekre, amelyekre most szükség van. Tehát talán a tanács, a parlament és a bizottság megállapodhat egymással abban, hogy hogyan lehet a projektek újraprogramozását megoldani hatékonyabb módon. Az abszorpciós kapacitás nagy gond, több országban is. Azt hiszem, az EU politika három elemét együtt kell vizsgálnunk, hogyha azt akarjuk, hogy az abszorpciós kapacitás növekedjen, akkor a tanácsadói tevékenységünket kell növelni, és a blendinget, tehát a források kombinálását. És a technikai tanácsadás itt kulcsfontosságú lesz. Ez azt jelenti, hogyha egy nagyon nagy törő operatív tervezésre kerül sor, és hirtelen megváltozik a helyzet, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát akkor folytatjuk az eddigi utat. Dinamikusabb eh, szerepvállalásra van szükség, innovatívabb projekteket kell támogatnunk, hogyha azt akarjuk, hogy 2013 végére és az azt követő évekre eh, javítsuk tevékenységünket. Ez azt jelenti, tehát erősítenünk kell tanácsadói tevékenységünket, és hát ez a bank erőssége már egyébként is, hogy a tanácsadással ki tudjuk egészíteni a hitelnyújtási tevékenységünket és a források összekapcsolását. Az Európai Unión kívül azt hiszem az EBB nagyon fontos szerepet játszik. A nyári szünet alatt meglátogathattam néhány projektet, amelyeket Európán kívül valósítunk meg, és megtapasztaltam, hogy a környezetvédelmi és infrastruktúrális és energetikai projektekben Európa hitele mértékben megnövekedett az EBB tevékenysége révén. Hatalmas sikerez mind az Európai Fejlesztési Alap kontextusában, mind egyéb területeken. A földközi tengeri térség és Kelet-Európa természetesen nagyon jó példa a tevékenységünkre. Európán kívül a mediterrán térségben még sokat teendő, ezt ezzel tisztában vagyunk, és ezért nagyon örülök annak, hogy a FEMIP tárgyalások a múlt héten nagyon jól zajlottak, és az EBRD-vel is nagyon jól tudtunk együttműködni ebben a kérdésben. Ha már az EBRD-t, Klinc úr, egyébként is megemlítettem, hadd beszéljek erről is. A beruházási bank az EBRD részvényese, több Európai Uniós részvényese is van a banknak, és több EU-n kívüli részvényese is van. Tehát hatalmas intézményről van szó, amelynek megvannak a maga célkitűzései, és ezek nem szükségszerűen egyeznek az EU LBB e számára releváns célkitűzéseivel. Tehát az EU-s eljárások és az EU kritériumok között hatalmas különbség van, mert valaki Oroszországban, Koreában, Amerikában nem feltétlenül követi ugyanazokat az elveket, mint önök, vagy mi, vagy az Európai Bíróság, és így tovább, illetve az Európai Számbevőszék, és így tovább. Tehát különbséget kell tennünk e kettő között, és ez meghatároz az EBRD-hez fűződő kapcsolataink szempontjából is. Amikor a berlini fal leomlott, és megindult Európa újraegyesítése, akkor az Európai Beruházási Bank nem volt felkészülve a helyzetre, hiszen az EBB feladata lett volna Kelet-Európában fellépni, akkor annak idején ez nem történt meg, szerintem ez egy nagy hiba volt, ezért jött létre az EBRD, Remélhetőleg nem követjük el ugyanazt a hibát a mediterrán térségben. Jól, jó az együttműködés, tehát az EBRD-vel, annak új elnökével és a régi elnökével is nagyon jó volt a kapcsolatunk. Londonban találkoztunk a minap, az EBRD elnökével. Jelen pillanatban megpróbáljuk koordinálni a görög ország erőfeszítéseinket is, hiszen amire Görögországnak a legkevésbé szüksége van, az a koordinálatlan nemzetközi segítségnyújtás. Fontos, hogy egyeztessünk egymással, és megállapodjunk abban, hogy ki mit tud tenni. A privatizáció egy olyan terület, amely, ahol az EBRD talán jobban tud teljesíteni, amikor technikai segítségnyújtásról, tanácsadásról van szó, talán mi vagyunk a jobb partner. Tehát semmiképpen sem szabad egymásnak ellentmondó stratégiát követnünk. Langen úrnak mondom, az EBRD és a dél kérdése. Ez az az egyensúly, amit folyamatosan fenn kell tartanunk. Az EBB célját a szerződés definiálja, és ez a célkitűzés összefügg az Európai Unió célkitűzéseivel. A kohézió rendkívül fontos kérdés, és a nagyarányú egyensúlytalanságok kiküszöbölése az Európai Unióban. Ez is egy cél, ehhez hozzá kell járulnunk. Éppen ezért vannak olyan területek, ahol többet kell tennünk, és vannak olyan területek, ahol kevesebbet. Másrésztről teljesen világos, hogy az EBB 27-ek és hamarosan 28-ak bankja. És hogyan is lehetne másként? Képzeljék, gondoljanak bele, az elmúlt fél év során az Európai Unió miniszterelnökeit és pénzügyminisztereit győzködtem arról, hogy szükség van a tőkeemelésre. George Osborne-nak azt mondom, hogy 1,6 milliárdot akarunk tőletek kapni, de Nagy-Britanniának ebből semmi baja nem származik. Hát ezzel nem érek célt. Világossá kell tennem, hogy a 27-ek bankja vagyunk. De Ford asszony, azt hiszem, nagy-Britannia, hogyha az EBB-ről van szó, az EBB történő befizetésekről nincs éppenség hátrányos helyzetben, Mindenképpen beszélnünk kell négy szem közt. Jó, rendben. Szívesen rendelkezésre állok. Amikor a prioritásokról van szó, az energetika és egyéb területeken azt hiszem teljesen világos, hogy az EBB hatalmas beruházási potenciáját tekintve az elkövetkezendő években az Európai Unió által meghatározott prioritásokat kell kövesse az elkövetkezendő hét évben. Számunkra nagyon érdekes, hogy az európai összekapcsolódási eszközről szóló vita hogyan alakul majd. Mi úgy gondoljuk, hogy ha Európát a globalizációs folyamatban szemléljük, annak kontextusában, akkor teljesen világos, hogy milyen hiányosságaink vannak a kommunikációs társadalom tekintetében és a széles sávú hálózatok tekintetében. Készen állunk arra, hogy az Európai Bizottsággal együttműködjünk az információs technológia területén. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy az energetikai fordulat csak akkor fog működni, hogyha amellett, hogy új intelligens eh, forrásokat aknázunk ki, hálózatokat is építünk. Szükség van a hálózatokra. És ez egy olyan beruházási volumen, amelyet egyetlen egy tagállam és a magánszektor sem tud rendelkezésre bocsátani. Ezen a téren tevékenyé kell válnunk, és eh, ezen projektek közül néhány egyenlőre jegelve van, mert a tagállamok nem tudták a saját nemzeti jogalkotásokban megteremteni a szükséges jogi keretet egyelőre. És egy másik fontos dolog a tudás alapú társadalom. Minden előadásomat a különböző konferenciákon azzal zárom, hogy többet kell beruháznunk az innovációba és a kutatásfejlesztésbe. Ha megnézzük a helyzetet a tagállamokban, hát nagyon rossz a helyzet, és tekintettel a globalizációs, globalizáció jelentette kihívásokra, nagyon jó beruházni a tudás alapú társadalomba. Klinc úr, fontos, hogy az legyen a mérce, hogy mi mennyiben tudunk hozzájárulni az EU célkitűzéseinek eléréséhez, de hát meg kell vizsgálni részletesen is a tevékenységeinket, természetesen a projekteket külön-külön is meg kell nézni, és vannak olyan projektek Európában, amelyekről 15 évvel ezelőtt döntöttek, és az emberben felmerül a kérdés, hogy hát ezen vagy azon a szigeten kell még egy autópálya? Fontos, hogy megvizsgáljuk a múlt hibáit, ne ismételjük meg azokat, és Vannak projektek, amelyekkel kapcsolatosan én kritikus vagyok, nyilvánvalóan, de a bank nem könyvelt el mégsem nagy veszteségeket, hiszen mindig gondoskodunk arról, hogy a bank helyzete mindig stabil legyen, és amikor a nyereségről van szó, nyilván non-profit szervezet vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy a tartalékainkról nem kell gondoskodnunk, hiszen az, el, az elmúlt 40 év során akkumulált tartalékok nélkül nem lennénk ott, ahol vagyunk, és ötször annyi tőke áll most rendelkezésünkre, mint amennyit a tagállamok befizettek. Ez lesz a helyzet a jövőben, és továbbra sem fogunk a profit maximalizálásra törekedni. Tudom, lejárt az időm, csak még egy rövid megjegyzésem a felügyelettel kapcsolatosan, és az ECOFIN nem belül a bankunióról folytatott vita kapcsán. Mi teljesen nyitottak vagyunk. Nagyon örülünk, nagyon elégedettek vagyunk a luxemburgi központi bank szerepvállalásával. Hogyha az LKB azonban úgy érzi, hogy saját feladatának tekinti ezt, akkor teljesen készen állunk az együttműködésre velük, és ez teljesen rendben van a számunkra. A többi kérdésre pedig írásban válaszolok, vagy négy szem közt. Köszönöm. Tovább kell lépnünk, Werner. Äh, äh, e Írásos kérdés. Az EBB-nek hatalmas potenciálja van ahhoz, hogy gazdaságilag értékeljen államokat, projekteket. Hoyer úr elképzelhetőnek tartja-e, hogy az EBB-ből kifolyólag létrejöjjön egy európai eh, hitelminősítő ügynökség projektje? Ez megvalósuljon. A válasz nem. Nos, eh, ha van olyan kérdés, amire nem válaszolt még, eh, nem válaszolt még az elnök úr, akkor eh, küldjenek erről egy feljegyzést, és írásban megkapják a választ. Right, we are going to move straight on very... Megyünk tovább. Következő napi rendi pontunk amelyről már mondtam, hogy a Tiszen elé kerül, Tiszen jelentés elé. Aki eltávozik, az kérem, hogy csendben tegye, kint beszélgessenek, nincs időnk. A piaci manipuláció és a benfentes kereskedelemmel kapcsolatos büntetőjogi szankciók, illetve szankciók. A raportőr azt mondja, hogy nem nincs szüksége olyan sok időre. Kérem, kérem kint beszélgessenek, ne itt nincs elvesztegetni való időnk. Arlin kap szót. Köszönöm. Azt mondtam, hogy tényleg nincsen szükség sok időre ehhez a témához. Leginkább azért nincs, mert azt gondolom, hogy a módosítók nagy része javít a szövegen, és nagyon jó az együttműködés az árnyék előadókkal. Csak röviden ismertetném a legújabb helyzetet, mert összefüggnek a dolgok két árnyék előadó találkozót tartottunk, tudjuk, hogy mik a kompromisszumok. Felmaradó kérdések még vannak, de azt gondolom, hogy tudunk majd szavazni a dologról. Eh, és tényleg nagyon jó együttműködési gondolatok hangzottak el az árnyék előadóktól, illetve a módosítókban is, a benchmark eh, dolgokról, a Liborról, az Euriborról eh, meg tudtunk állapodni, illetve a manipulációkkal szembeni fellépésről is meg tudtunk állapodni. Barnier úr bevonásával megpróbálunk megállapodni az Európai Bizottsággal is, Nyilván ezt majd véglegesíteni kell a háromoldalú beszélgetéseken, de összességében nincs nagy távolság köztünk. Lesz egy meghallgatás. Nagyon szeretném, hogyha sokan részt vennének, Gary Gensten is videokonferencián meg akar szólalni, illetve Barnier és Almunia biztosok is jönnek, tehát nagyon, nagyon díszes társaságot sikerült összetrombitálni itt a benchmarkokkal kapcsolatban, tehát legyenek ott. Ami a medet illeti, a végső kompromisszumokat most csináljuk, a Libével együtt kell működnünk, a határidőket be kell tartani, lesz egy találkozóm a Libe raportőrrel, megint nincsenek azt gondolom alapvető különbségek, illetve konfliktusok, Sharon jól tárgyalt, megosztott felelősség van ebben a témában, jobb ugyanis megállapodni, mint másféleképpen szavazni. 50 módosító van összesen, 18 a Libétől, azt gondolom, hogy nyilván össze kell majd hoznunk a piaci visszaélésekről szóló irányelvel, a, összhangba kell hoznunk ezeket a dolgokat, illetve a rendeletnek a definícióit is alkalmaznunk kell. Ezek mind, mind észszerű módosítók. Vannak módosítók a benchmarkok manipulációjával kapcsolatban, alapvetően egy kompromisszumos módosítót akarunk ezekből összekovácsolni, nagyon világos jogi szöveget akarunk készíteni. Szerpa Petikánen is beadott egy módosítót, eh, amely arról szól, hogy gyakorlatilag a, a felbújtót is eh, elérje a szankciót, tehát azt, aki rábír valaki mást arra, hogy benfentes kereskedést folytasson ami a libét illeti, ott ők maximális és minimális szankciókat akarnak bevezetni, egy öt éves minimum tarifát, hogyha, hogyha visszaél vele, illetve két éves minimum büntetési tételt, hogyha valaki elterjeszti a benfentes információt. Tehát én ezzel összességében egyet tudok érteni, harmonizálni migrációról van szó, nem lesz minden tagállamban ugyanaz a szankció, ez nem lehetséges, de egy harmonizált rendszerben bizonyos büntetési tételeket meg kell határoznunk. Emellett arra kell még odafigyelni, hogy a tagállamok megfelelően kiképezzék a az eljáró szerveket, ehhez eszközök kellenek. Nyilván a tanácsnak ez majd nem tetszik, de ezt majd megharcoljuk, mert azt mondják egyébként a tanácsban a tagállamok, hogy, hogy ők ne, ne szóljunk bele, ők majd foglalkoznak a, az eljáró hatóságok kiképzésével, mi pedig nem azt akarjuk megmondani, hogy hogyan tegyék ezt a kiképzést, hanem csak legyenek kiképezve az emberek erre. Tehát a rendelettel ezt az irányelvet összhangba akarjuk hozni, és vannak még olyan kérdések, amelyeket az árnyék előadókkal négy szem közt megbeszélnék. Köszönöm. Köszönöm, most pedig akkor az árnyék előadóknak adok szót. Szirpa nincs itt, nem tudom, van-e valaki, akinek odaadta a feljegyzéseit, ha nem, és esetleg később megjelenik, akkor majd szót kap. Alde nevében Wolf Quinz kap szót. Erlén magyarázatát követően azt hiszem nincs mit hozzáfőznöm. Minden, amit elmondott, teljes beleegyezésünket élvezi. Tulajdonképpen nem is beszélnék a részletekről. Négy szem közt, illetve többi árnyék jelentéstevővel tovább dolgozunk a dosszín, azt hiszem jó úton haladunk. Sven. Sven? Nos, először is Köszönöm a raportőrnek ezt a megközelítést, ezt eh, támogatni tudjuk. Azt gondolom, hogy ez hasznos. Fontos a meghallgatás is, és az is, hogy eh, árnyék előadóként odafigyeljünk az ott elhangzó javaslatokra, és azokat is integráljuk, mert különben az a vád érhet bennünket, hogy csak a reklámért csináltuk ezt a meghallgatást, ezt pedig el kéne kerülni. Nyilván ebben megállapodhatnak az árnyékelődők és az előadó, hogy az ott elhangzottakat is figyelembe vesszük. Emellett támogatjuk az Európai Bizottság megközelítését is, azzal, hogy a az új javaslatban szereplő indexek definíciója, amely értékeken, illetve derivált értékeken alapul, amelyek viszont az árakon és a kamatokon alapulnak, ez nem megfelelő, tehát a lehetséges indexek hatókörét ki kell terjeszteni, és megvizsgálni ezt a definíciót. Ami a mi módosítónkat illeti, a 42-es és 55-ös módosítóval kapcsolatban van ellenjavaslatunk, illetve az 56-os módosító, amely az irányelvben azt mondaná ki, hogy a tagállami jogszabályok törvényei ne csak a visszaélés hasznát vegyék figyelembe, hanem a harmadik félnek okozott kárt, illetve piaci zavart, amit a visszaélés okoz. Most ami a többi kollega módosítóját illeti, ezek közül sokat támogatni tudunk, különös tekintettel például azokra a pozitív tételekre, amelyek a piaci visszaélésnél a magatartás szót is felveszik, illetve azt, hogy a magatartás, bizonyos magatartás legyen büntethető akkor is, hogyha az közvetett módon vezet el a piaci visszaéléshez a 6A új preambulum bekezdés, Swinburne asszony bekezdése, mi egyetértünk a visszaélés új definíciójával akkor, hogyha még ha csak közvetlen összefüggés is van a pénzügyi eszköz és a visszaélő magatartás forma között egyetértünk a 3-as, 4-es módosítóval is, Pétikáinen féle módosítók ezek. Az első arról szól, az az, hogy a benfentes kereskedelem legyen büntethető, illetve, tehát büntető törvénykönyvi tényállás, és a négyes pedig arról szól, hogy a gondatlan információ felfedés is úgy legyen megfogalmazva, hogy a személynek tudnia kellett, hogy a nyilvánosságra azott információ téves vagy félrevezető. Ramon javaslata a négyes cikkhez kapcsolódóan a nem hivatásos befektetők irányába a nagyon bonyolult termékek hátrányos, illetve megtévesztő eladása szintén szakcionálható legyen, bár itt úgy gondoljuk, hogy itt a MIFID-be lenne ennek inkább a helye. Két módosító van még, amiről beszélnék a 23-as nagyszerű kollégámtól, Szilvi Gulártól, aki azt mondja, hogy hagyjunk egy kiskaput az újságírókat megcélzó információ vonatkozásában, ezt azért finom hangolni kéne szerintünk, az újságíró persze védve van, de az a személy, aki az újságírót felhasználja annak érdekében, hogy a piacokat téves információval manipulálja, vagy benfentes információval manipulálja, nos ezt a személy, ez a személy legyen büntetőeljárás eljárás alá vonható, mert különben hatalmas kiskapu keletkezik, e, és e, bekövetkezhet az, illetve hát az, az is tény, hogy a piacokat nagyon gyakran a médián keresztül manipulálják, tehát nem hagyhatunk egy ekkora kiskaput. Ami a 18-as preambulum bekezdést illeti Wolf Klinzel, nem értünk egyet azzal a tétellel, hogy a büntetőjogi szankciók, illetve az adminisztratív szankciók, azok kizárják egymást. Ez szerintünk nem kellett föl jogbiztonsági kérdéseket, tehát ezzel csínyen kell bánni, de ami az összes módosítót illeti, továbbra is hajlandók vagyunk együttműködni a kollégákkal, és remélhetőleg megfelelő eredményeket érünk el. Elnök, van-e az ECR nevében valaki, aki beszélni akar, Kay nincs itt, a GUE nevében Marisa. Obrigada. Eh, bem, eu também quero, como os colegas anteriormente, quero... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a javaslatokat, és egyetértek az általánosságban elmondottakkal. Úgy kell majd a módosítókat egymással összeegyeztetni, hogy javaslatunkat javítani tudjuk. Igazából belügyi, vagy belső ügyekből fakadó, ami nem terjesztettünk be módosításokat, éppen ezért inkább általános értelemben szeretnék megjegyzéseket tenni. Ugye itt Egyrészt derogációkról beszélünk, amelyek az irányelvben benne foglaltatnak, és pontos a különböző fogalmak pontos definiálása is. Vannak más olyan módosítások, amelyek viszont olyan magatartás formákkal foglalkoznak, amelyeket szankcionálni lehet. És a negyedik az pedig a az intenciókra vonatkozik. Mindezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy az irányelv ahhoz, hogy koherensek maradjunk, jó kell, hogy legyen, és nem kell, hogy elfogadjuk azokat a módosításokat, amelyek a derogációk számát növelik. Mert különben azt kockáztatjuk, hogy a jogszabály végül svájci ementáli sajtra fog leginkább hasonlítani. A különböző magatartások definíciójával kapcsolatban is kövessük az általánosságban elmondottakat, és ne hagyjunk túl sok kivételnek teret. Fontos az is, hogy szankcionáljuk a mm, kihágásokat, és ezért lenne fontos az, hogy koherensek legyünk, ne legyenek kettős interpretációkra, értelmezésekre való um, utalások, és ezzel tudjuk megkönnyíteni a felügyeleti szervek munkáját. Mert így az ő kezükben egy jobb eszköz lesz, amelyel uh, a piacokat megfelelőképpen tudják ellenőrizni. Természetesen az elmondottaknak megfelelően kívánok én is majd együttműködni a jelentéstevővel, akkor is, hogyha nem terjesztettem be módosításokat. Esetleg ezzel kapcsolatban valaki más hozzá kíván szólni, nem? Akkor azt mondom, hogy nagyon sok módosítóval egyetértek, nem én vagyok az árnyék jelentéstevő, de egyetértek Svennel például, hogy itt administratív és büntetőjogi szankciók, ezek nem egymás alternatívái. Tehát itt nem arról van szó, hogy mind a kettő ö, alkalmazható, van, hogy valakit igenis és börtönbe kell ten, küldeni valami miatt, máskor pedig egy pénzbüntetést kell kiszabni. Tehát itt egyfajta csomagra van szükség a különböző büntetési tételek csomagjára. De ez ugye attól is függ, hogy hol milyen jogrendszer alkalmazható. Már csak azért is, mert nagyon különbözőek lehetnek az okok. Ami pedig a pénzügyi újságírókat illeti, ők nagyon jól tudják, hogy ami, amiről ők írnak, az bizony a piacokra hatással lehet, és ebből <laughs> szempontból nekik a közjó érdekében kellene tevékenykedniük. És bizony, szabadságuk nem terjedhet odáig, hogy az emberek pénztárcáját, illetve mm, nyugdíj, nyugdíját kockáztatják. Tehát nem szabad, hogy olyan információkat terjesztenek, amelyek mondjuk nagy problémákat okozhatnak a piacokon. Egyetértek azokkal a módosításokkal, amelyek azt irányozzák, hogy ezeket a háttér információkat is szabályozzuk. Én pedig a kettes öm, cikkhez fűztem egy módosítást a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, ugyanis amennyiben ezt máshová kívánjuk tenni, jó, nekem az is megfelelő, de természetesen itt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban lehetnének más problémák is, tehát meg kell nézni, hogy hol a leghelyesebb betűzni ezt a módosítást az általános ellenőrzéssel kapcsolatban. Hiszen itt nem csak benchmarkokra van szükség, nagyon sok olyan elem van, amely az árazást befolyásolhatja, és talán a tapasztalatok már megmutatták azt, hogy sokszor sajnos csak a szerencsén múltak a dolgok, azért, mert egy régi megszövegezés nem minden esetben hatékony. Tehát ezért fontos az, hogy ne legyen túl specifikus sem a megfogalmazás, hiszen az lehet, hogy a jövőben korlátozná a befolyásolási lehetőségünket. Akkor visszaadom Árli neked a szót. Well, I think it, I think it's been very... Köszönöm, nagyon hasznos volt ez az egész párbeszéd, mert megerősít megerősíti bennem azokat a gondolatokat, amelyekből majd a kompromisszumos módosítók születnek. Nagyon jó érveket hallottunk. Néhány dologban megnyugtatnám a dolgokat. A mára kapcsolatban gyakorlatilag copy-paste megoldást fogunk alkalmazni az interest rate benchmarkokkal kapcsolatban, az indexekkel kapcsolatban, a derivatív szerződésekkel kapcsolatban ezeket a definíciókat átemeljük, és ugyanakkor a benchmarknak egy szélesebb definíciót fogunk majd adni, mint amit a márban vagy a medben amit a, ezekben a jogszabályokban alkalmaztunk. Megnéztem tehát ezeket a módosítókat, és valóban azok a szavakat, hogy ösztönzés vagy rábírás, illetve közvetett vagy közvetlen, ezeket átgondoltuk, illetve az, hogy mi legyen a magatartás definíciója, mit értsünk magatartáson, aztán amit Sven mondott a 6A preambulum bekezdéssel kapcsolatban, hát elfben egyetértek, de ugyanakkor nagyon bonyolultan van megfogalmazva. Egy egyoldalas preambulum bekezdésről van szó. E, nyilván ő nagyon ismeri az ipart, e, de mégis e, át kell írni. Ezt én magam fogom átírni, mert nem akarom, hogy kis dolgokat kiragadva belőle különböző interpretációkat tapasszanak ez az egészhez. Ami a Misszelinget ismeri, illeti, eh, hát szerintem ez a MIFID-be tartozik. Én eh, jogi tanácsot eh, kértem, ennek nagyon kiterjeszteni a hatókörét ennek a jogszabálynak a MIFID rovására, ez a MIFID-be tartozik, bár nyilvánvaló, hogy visszaélés, manipuláció az lefedi a, a, a benfentes kereskedést, illetve az ezzel kapcsolatos információkiadást, de nem hiszem, hogy egy-egy területre így rá tudunk cuppanni, ezek a MIFID-be tartoznak ezek a dolgok. Aztán van még egy dolog, még két dolog, ami, amivel kapcsolatban hasonló aggájaim voltak, mint a kollégáknak. Ami a sajtószabadság kérdését illeti, szerintem ez le van fedve. Nem kell újra feltalálni itt a kereket. Szerintem ez, ez, ez le van fedve, nincsen további szükség további szövegre, amely eh, alkotmányra, meg ilyesmikre hivatkozik. Valójában az előző rendeletekben már ezt a vitát lefolytattuk, Göbbel szúrral beszéltem, aki raportőre volt ennek a témának, és eh, annak idején beszélt az újságírókkal, illetve az újságíró érdekképviseleti szervezetekkel. Ezt már megbeszéltük, a jogi szolgálattal is felvettem a kapcsolatot. Nem akarom, hogy eh, különböző kivételek jelenjenek meg a szövegben, egyre újabb és újabb kivételek nem akarunk kiskapukat létrehozni, nem akarunk kifejezetten, kifejezetten kizárni embereket a hatája alá, alól, miközben tudjuk, hogy néha az újságírók igenis részt vettek benfentes kereskedelemben, illetve az ilyen információk felhasználásában. Tehát kiskapukat nem akarunk létrehozni. A másik dolog, amivel kapcsolatban örülök, hogy felvetették, az, az az, hogy a büntetőjogi, illetve a közigazgatási szankcióknak mi legyen a viszonya egymáshoz. A LIBE itt azt kéri tőlünk, hogy a nebiszin idem elvet tartsuk be, a Nebiszin Idem, amit Nebiszin Idemnek hívnak az európai jogban, az azt jelenti, az, az a double jeopardy az angol jogban, nem lehet, mindenkit, nem lehet senkit kétszer megbüntetni ugyanazért a cselekményért, ugyanakkor ez büntetőjogra vonatkozik, nem pedig büntetőjog plusz közigazgatási jog, illetve közigazgatási szankció vonatkozására. Ezt egyébként az Európai Bíróság már szépen tisztázta, amikor kimondta, mondta, hogy két büntetőjogi szankciót ugyanarra a cselekményre nem lehet alkalmazni, de lehet egy pénzbírságot, egy közigazgatási bírságot és egy büntetőjogi szankciót egyszerre alkalmazni, tehát nem kétszeres büntetésről van szó. A Franciaországban létezik a rendszer, van, elég sokszor létezik Franciaországban, hogy van egy bírság és van esetleges büntetőjogi szankció, tehát működik a dolog. Ami pedig a Libor ügyet illeti, nos, egyes bankok már kaptak 200 millió fontos bírságot, ugyanakkor az igazgatóik adott esetben börtönbe is mehetnek, eh, mert bűncselekmény történt. Tehát eh, ezek már elfogadott dolgok, ez már most is létező kettős szankciórendszer, nincs értelme ezt eh, átírni vagy felülírni. Tehát ezt is nagy részletességgel megvizsgáltam, és biztosíthatom önöket, hogy a double jeopardy elv, tehát hogy ugyanazért a cselekményért két büntetőjogi szankció legyen, ez nem fog sérülni, nem lesz két büntetőjogi szankció. Tehát ennyit mondanék most, és a kompromisszumokat pedig, amikor elkészülnek, körbe küldöm. Köszönöm. hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy a Liborral kapcsolatban lesz jövő hétfőn, szeptember 24-én délután 3 órakor egy meghallgatást, amit Arlin fog elnökölni, mert én nem leszek itt. Arlin egyébként a raportőre is a piaci visszaélésekről szóló dossziénak, és Arlin pedig, McCarthy képviselőasszony pedig mikrofon, nélkül, mikrofon bekapcsolása nélkül viccelődött. De biztos vagyok benne, hogy a képviselők itt lesznek, mondja az elnök, mert érdekes témáról van szó. Ami pedig a menetrendet illeti, október 8-án szeretnénk szavazni. Ebben az esetben pedig január 16-án a plenárisra kerülhet a téma. Ez tehát a menetrendje az irányelvnek. Kicsit más lehet a helyzet a rendelettel. E, el, elfelejtettem mondani kollégák, hogy a meghallgatás előtt egy online kérdőívet küldtünk ki, és kaptunk egy sor választ, e, részletes választ is. Ezt is a héten kiküldjük önöknek, hogy e, át tudják gondolni még hétfő előtt, a titkárságot megkérjük erre, már meg is tették. Jó. És remélem, hogy az Európai Bizottság is követi a mi gyakorlatunkat a saját kérdőjével. Ugye 8-án, október 8-án a rendeletről és az irányelvről is szavazunk, ugye? Akkor, akkor mégsem igaz, amit az előbb mondtam, az irányelv és a rendelet továbbra is egyszerre lépnek tovább a jogalkotási folyamatban. 15-ös, bekezdé, 15-ös napirendi pont következik, ami Marian Tiszen jelentése. Ezzel kapcsolatban van egy bejelenteni valóm. Várjak addig, amíg Werner Langen... Nem, csak beszélni akar. Jó. Nos, mint ahogy tudják, az elnökök értekezlete az Ekont bízta meg azzal, hogy egy jelentést készítsen, és ez a jelentés lesz az Európai Parlament válasza Van Rompuy úr ö, saját dolgozatára, amely a valódi ö, gazdaság és monetáris unióról szól. Az elnökök konferenciája azt is kifejtette, hogy megfelelő időben kell reagálni a Van Rompuy interim jelentésre, még az Európai Tanács előtt, és a decemberi végleges jelentés előtt a raportőrrel egyeztetett menetrend ennek megfelel. E, magától értetődően ez egy szűk menetrend, és hát a nyelvi fordításokra is oda kell figyelnünk, tehát nagyon rövid idő áll rendelkezésre szeptember 24-ig. Schulz elnök úr tudatában van annak, hogy nagyon szűk menetrendet szabtak nekünk, és megpróbálja a határidőket egy kicsit kitolni, vagyis a fordítási határidőket egy kicsit szűkíteni, tehát gyorsított fordítási folyamatot szeretne kérni. A titkárság majd tájékoztatja önöket, hogy sikerül-e ezt a határidőt, illetve ezeket a határidőket eh, elmozdítani. Eh, most egyelőre azt eh, jegyezzük meg, hogy szeptember 24 a határidő, remélhetőleg szeptember 24 5, délután 5 óra, nem pedig dél, de reméljük, hogy néhány napot nyerünk majd még. Hadd hívjam fel a figyelmet arra is, hogy a, az e, egységes felügyeleti mechanizmus az EKB-n belül témában és az EBA jelentés, amelynek Sven Gigold és Marian Tissennek a, Tissen a, a, a jelentős tevői, szintén hasonló problémákkal küzdik, tehát nagyon rövidek a határidők, a az EKB eh, felügyeleti rendszerét a eh, tanács állítólag január 1-én már indítani akarja. Eh, szerintem nem ezt mondták az elnökségi közleményben, de most mindenki azt mondja, hogy 2013. január 1-től be kell indulni az EKB felügyeleti mechanizmusának. Ez egy olyan menetrend akkor, amit mostantól kezdve mindenki tiszteletben tart remélhetőleg nem mi leszünk a kerékkötői a dolognak, a tanács, ha gyorsan működik, akkor mi nekünk is ugyanolyan gyorsan kell dolgoznunk, ha a tanács megcsúszik az idővel, akkor ez az ő bajuk lesz. Nekünk ugye a fordítások miatt ez nehézséget okoz, Werner kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eljárással kapcsolatosan, az időkerettel kapcsolatosan mondanék valamit ami a tanácsi rendeletet életi csak meghallgatási jogosultságunk van, de fontos volt számunkra, hogy mind bárnyi, mind Drági úr esetében közös csomagként kezeljük a vonatkozó jogszabályokat, és ugye nyitott projekteket is, ilyen a CRD 4 például, és más folyamatban lévő projekteket is megtárgyaljunk. Ezért azt gondolom, hogy az időkeretet így kellene kialakítani, mert az Európai Parlamentnek nem lesz befolyása a tartalmi kérdésekre, hogyha hagyjuk, hogy nyomás alá helyezzenek bennünket, miközben a tanács Nikosziában, te is ott voltál, nyilvánvalóan kifejezése jutotta, hogy ez nem megy ilyen gyorsan. Ha jól értettem, svéd, lengyel és német részről megkérdőjelezték az idő beosztást, és azt gondolom nem helyen, helyen való, hogyha hagyjuk magunkat így nyomás alá helyezni, és a demokratikus jogosultságainkról magunk lemondunk már előjáróban. Nem tartom jónak, sőt helytelennek tartom, hogy ebben az ütemtervben most mi hatalmas nyomást, nyomásnak engedünk teret. Fontos hogy a jelentéstevők e fontos dosszió minden vetületét megtárgyalhassák és megvizsgálhassák tüzetesen. A tanács soha nem hagyja magát nyomás alá helyezni, állandóan mindig időt vesz magának, amire időt akar szánni. És én azt gondolom, hogy az LKB kapcsán úgy kell az állásfoglalásunkra vonatkozó ütemtervet kialakítani, hogy majd jövőre döntünk erről, nem kell ezt most gyorsan letudni. Uh, thank you, Werner. Um, Köszönöm, Werner. Ez a bankunióra vonatkozó jelentésre vonatkozik, nem pedig a most megvitatott jelentésre. Igen, meg tudom erősíteni, hogy több mint három tagállam eh, jelezte, hogy eh, haladékot akar. Reménykedem abban, hogy sikerül a tanácsot eh, rábírnunk hogy utána nézzen a dolgoknak. Egyelőre a bizottság még mindig próbálja betartani az eredeti ütemtervet. Teljesen világos, hogy politikai kérdés is ez a dosszié, hiszen, hogy az EKB legyen-e a jövőbeni felügyeleti szerva vagy sem, azt hiszem gyorsan neki kell látnunk a munkának, amint megtudjuk, hogy ők lassabban akarnak haladni, akkor mi is így járhatunk el, de úgy gondolom, nekünk meg kell kezdenünk a munkát, nincs ennek alternatívája. Szilvi? Vraiment très brièvement, Madame la Présidente. Igen, nagyon röviden. Értem Wernert, és örülök egyébként annak is, hogy nem akarjuk, hogy a tanács nyomás alá helyezzen bennünket, például a kinevezések tekintetében, de azért alapvetően az az agendát a tanács diktálja számunkra, vagy pedig most, ugye több országban is a bankrendszerben olyan helyzet alakult ki, amelyre semmilyen hatásunk nincsen se nekünk, sem pedig a tanácsnak. Tehát valóban a tanácssal fel kell vennünk a harcot, de ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy bizonyos országban mennyire komoly most éppen a helyzet, és ezt is figyelembe kell venni. Marianne. Well, Marianne. Ja, dank u voorzitter. Zeg, ik ben het eerste slachtoffer van het feit dat we heel... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy én vagyok az egyik áldozata annak, hogy ennyire gyorsan kell most lépnünk, a jelentés is ennek megszenvedi majd kárát, de ugyanakkor pozitívumnak gondolom, hogy együtt tudunk működni más intézményekkel, mert nagyon fontos az, hogy minél hamarabb kilábaljunk a válságból. És egyébként pedig a különböző kompetenciáink megvannak ahhoz, hogy mindez megtörténjen. Ami az európai csúcson elhangzott, azt meg is kell valósítani. Európai szintű, Euró, európai szintű banki felügyeleti rendszer kialakítására van szükség. Ugyanis csak így lehet a kis és középvállalkozásokat támogatni, és újra tőkésíteni a bankokat is. Nem szabad, hogy nekünk mi legyünk a kerékkötők ebben a történetben, mert aztán, hogyha a többi intézményben időproblémák vannak, akkor majd nekünk is egy kicsit több időnk lesz. Úgyhogy igazából az ön javaslatát támogatom, de az is igaz, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jelentést beterjesszük. Lesznek majd módosítások, amennyiben lesz erre idő, és minél több időnkre, annál több módosítási, beterjesztési határidőt tudunk kitűzni. De ugye itt nagy többséggel szeretnénk minél hamarabb megszavazni ezt a szöveget, ez a számomra a legnagyobb prioritás, hiszen a válságból ki kell lábalnunk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megfelelőképpen kezeljük. Tehát ez a fő célunk. Köszönöm szépen. Sven lesz akkor a jelentéstevő. Ivo lesz a az árnyék jelentéstevő a bankunióról, ez már egy másik téma. Itt most ugye ez az első mm, jelentés ebben a témában. Sven. Marian Tyson and me, we agreed on this uh, time. Egyetértettük Marian Tyson-nel az ütemtervben, mert úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben a probléma az az, alapvetően, hogy a tanács megkérdőjelezi a teljes mértékű társjogalkotói felhatalmazottságunkat. Éppen ezért lenne fontos az, hogy gyorsan lépjünk a saját jelentésünk megalkotásával, ugyanis tudjuk azt a múltból is, hogy amikor a parlament gyors, gyorsan lép, és a konfliktusokat megoldja, akkor erősek vagyunk a tanácssal szembeni pozíciónkban is, tehát a tárgyalások során ez érezhető. Mm, most is láthatjuk azt, hogy a különböző tagállambeli politikai pártok vagy képviselők között nagyon nagy különbségek vannak, de azért mégiscsak itt a házon belül szerencsére nagy az általános együtt, egyetértés, és ez azt is előrevetíti, hogy talán gyorsan jelentést tudunk letenni az asztalra, és ez egy tárgyalási alapot jelent amennyiben a tanács továbbra sem képes elég gyorsan lépni, legalábbis olyan gyorsan, ahogyan azt a válság megkövetelné, akkor egyetértek Mariannal abban, hogy akkor nekünk is több időnk lesz, és majd senki nem fog bennünket azzal vádolni, hogy mi vagyunk a kerékkötők, vagy mi lassítjuk le a folyamatot. Sőt, inkább arra van szükség, hogy mi most minél gyorsabban lépjünk, és a bankválságot, illetve a szuverén államadósági válságot, tehát ennek a kettőnek az, az átgyűrűzését megakadályozunk minél hatékonyabban. Ahogyan arra rámutatott az elnök asszony is, minél gyorsabb eljárásra van szükség, de ugyanakkor az is világos, hogy Nekünk, európaiaknak az az érdekünk alapvetően, hogy ezt a válságot minél gyorsabban oldjuk meg, és a válság komolyságának megfelelő eszközöket vessünk be. Tehát ezért lenne fontos az, hogy a parlamentnek komoly befolyása legyen, és megpróbáljunk gyorsan lépni, gyorsan dolgozni. Ezt egyébként az összes demokratikus jogunk és az eljárásjog is lehetővé teszi, lesz időnk arra, hogy vitázzunk róla, lesz idő módosításokra is, és ugyanakkor Fontos az is, hogy a prioritásokat kidolgozzuk, mert nagyon sokszor olyan apró cseprő ügyekről vitatkozunk itt, ami semmi ahhoz képest, ami ebben a dosszéban foglaltatik. Uh, Köszönöm elnök asszony. Én az ECR árnyék előadója vagyok ebben a témában és a menetrendhez szólnék hozzá. Mi nem úgy gondoljuk, hogy itt most kapkodás, vagy éppen késlekedés folyna, vagy arról, van, arról lenne szó, hogy a tanács, és, a tanács és a parlament között valaki kieleznék a viszonyt. Werner Langennel értek egyet, itt nagyon hosszú távú döntésekről lesz szó, amiket meg kell, hogy előzzön alapos elemzés és vizsgálat, hatástanulmány. Éppen ezért én óva intenék attól, hogy elkapkodjuk ezt a dolgot. Egy minőségi vita és a demokratikus legitimitás megkívánják, hogy megadjuk magunknak a megfelelő időt. Itt nem az Európai Parlament eldugott szobáiban kell ezt a vitát lefolytatni, a tagállamokban, a nemzeti parlamentekben, itt is a lehető legszélesebb körű támogatást kell összehozni ehhez a döntéshez, különben a közvélemény fele nem lesz kommunikálható, eladható ez a döntés. Arra is, azzal is egyetértek, amit Werner Lange mondott, hogy kevesebb kapkodás, gondosabb munka szükséges a szocialisták nevében. Én azt gondolom, hogy amennyire csak lehetséges be kell tartanunk a menetrendet. Tudom, hogy sürgetnek bennünket, de nem a parlament fogja majd a késlekedést okozni ne a parlament legyen az, aki a késlekedést okozza ebben a vitában, illetve ebben a, a folyamatban, tehát egyetértek az elnökasszonynal, amennyiben lehetséges, tartsuk be a menetrendet, és nem legyünk az ürügy ö, arra, hogy ez a folyamat késlekedjen. Werner, arról kéne beszélnünk, amiről beszélni vagyunk hivatottak. Tessék. A téma nagyon összetett, hogyan tudunk egy egységes bankfelügyeletet az LKB vezetésével létrehozni. Éppen ezért azt gondolom, a mi feladatunk nem csak az, hogy a jogainkhoz ragaszkodjunk, hanem az is, hogy intenzív és szakszerű vitát folytassunk, ezért jobbnak tartanám, hogy ezzel a tanácsi rendelettel kapcsolatosan egy meghallgatást szervezünk mielőbb, én ezt tartanám a megfelelő útnak ez, ez nem okoz késedelmet, ezzel eloszlathatók az aggájaink, és azt hiszem október ezt megszervezhetjük. Tudom, a kollégák nem akarnak tovább, nem akarják, hogy tovább elhúzódjon a dolog, de én nem akarok hozzájárulni egy rossz megoldáshoz, és nem akarok aktívan hozzájárulni a parlament szerepének megsemmisítéséhez. Fontos, hogy megragadjuk a lehetőséget, és ezt megakadályozzuk most. Az agrárpolitika, a mezőgazdasági politikát 20 éven keresztül így kezelték, amíg mi nem tudtunk együtt dönteni ebben az ügyben. Tehát a meghallgatás volt az ötlet. Elnök, tudom, nagyon izgalmas a téma. Egyetértek abban, hogy meghallgatást kell szerveznünk. Azt is tudjuk, hogy egyenlőre, ugye itt van ez a szoros ütemterve, ehhez egyenlőre ragaszkodnunk kellene, mindaddig, amíg nincs hír a tanács részéről. Október 8-án lesz egy ekofinülés, és oda kell majd figyelnünk, hogy akkor mi történik a tanácsban, főként ami az ütemtervet illeti. És van arra utaló jel, hogy a tanács mindenképpen több időt akar szánni erre, és hogyha ez így lesz, akkor azt hiszem mi is több időt szánhatunk rá, anélkül, hogy minket vádolnának utána azzal, hogy mi miattunk késlekedik a dolog. A CRD kapcsán azt mondja a tanács és a bizottság, hogy a parlament okoz késedelmet, miközben ők azok, akik mandátum nélkül jelennek meg a három oldalú egyeztetéseken. És persze a média szempontjából ez fontos, mert a média hisz nekik. Csak, tehát most nem fogunk a CRD-ről is még vitatkozni, csak azt akartam mondani, hogy ők minket fognak okolni a saját hibáikért. Úgyhogy ezt fontos látnunk. Tehát gyorsan munkának látunk, és utána majd lassítunk, a lehetőség nyílik rá. Marian, végre! Azt hiszem, megadhatom neked a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony. Itt van ez az első jelentés, illetve megkaptunk a megbízatást a nyár elején erre az első jelentésre, és az AFKO is készít majd még egy véleményt a téma kapcsán. A 252-es cikkre támaszkodunk. Egy jogalkotási állásfoglalás létrejött a cél, és egy listát kell elkészítenünk, amelyből világosá válik, hogy hol ragadja meg a jogalkotási kezdeményezést a bizottság a szerződése keretein belül. Ha azonban úgy véljük, hogy szerződés módosításra van szükség, akkor arra is felhívhatjuk a figyelmet, Ugyanakkor azonban nem kérhetjük az Európai Bizottságtól azt, hogy szerződés módosítást kezdeményezzen, ehhez más eljárásra lenne szükség. Szeretném elmondani, hogy röviddel a nyári szünet előtt láttunk neki a munkának, ami a dossziét illeti. A kollégák egy munkadokumentumot dolgoztak ki szeptember 3-ára, utána következett a meghallgatás Drági úrral és a biztosokkal, és utána egy állásfoglalást szövegeztünk meg az elhallgatáson elhangzottak alapján. Szeptember 7-én előterjesztettem a tervezetet. Nagyon kevés volt a rendelkezésre álló idő, biztosan lesznek ezért megjegyzések majd, de a munka főként a nyáron zajlott, gyorsan kellett történnie mindennek. És ez lesz majd az alapja a négy meghallgatásnak, ahol egy hosszú távú ütemterve dolgozunk ki az igazi, valódi gazdasági és monetáris unió létrehozására. Fontos sietnünk, mielőbb elvégeznünk a munkát. Itt van tehát a tervezet, elkészült, és remélem ennek alapján folytatni tudjuk a munkát. A jelentésben nagyon sok preambulum bekezdést szerepeltettem. Általában nem így szoktam eljárni. Én jobban örülök annak, hogyha valami rövid és velős. Itt azonban egy hosszú távú kitekintésről van szó, arról, hogy mit akarunk elérni a roadmap-pel. Herman van Rompuy jelentése, illetve a három másik elnök jelentéséből indulunk ki, és világos célkitűzéseket csak akkor tudunk megfogalmazni, hogyha az álláspontunkat világossá tesszük, ezért megpróbáltam a politikai víziónkat felvázolni a preambulum bekezdésekben, és ebből levezetve mondjuk aztán ki, hogy mi az, amit várunk az Európai Bizottságtól, és miről szeretnék majd tárgyalni amikor a Fáronból jelentés végső formájáról van szó. A jelenlegi helyzetet is felvázoltam. A jelentésben egy globalizált társadalomban élünk, ahol az integrációs szükséglet magasabb, mint a jelenlegi integrációs szint, ezért tovább össze kell fognunk erő, erőinket, illetve még inkább össze kell fognunk erőinket, hogyha a világ, azt akarjuk, hogy a világban legyen szavunk. Megfelelő struktúrában szükségehez, hogyha nem így járunk el, nincs ilyen struktúránk, akkor egyedül maradunk, és nem tudunk, nem tudjunk, nem tudunk helytelni globalizált világban. Tehát fokozott egyetműködést az erők további összefogására van szükség. A válság súlyosbította a helyzetet, és világosá vált a tagállamok kölcsönös függő helyzete. Az euróvezetnek nincsenek meg az eszközei, hogy a problémákat megoldja, és hogyha ilyen eszközöket nem teremtünk, akkor alternatív eszközökre lesz szükség. Máskülönben a kormányköziség, a kormányközi együttműködés szintjén kell a problémákat megoldani, de hát ez sok-sok kritikát szült, nem is volt hatékony, tehát megerősített koordinációra van szükség a pénzügyi politikában és a gazdaság és monetáris politikában, és fontos a pontos végrehajtás is. Nem csak a struktúra javítására van szükség, hanem vissza kell állítani a bizalmat is, amely teljes mértékben elveszett. A polgárok nem hisznek már a pénzügyi intézetekben és a politikai intézményekben, viszont a politikai szintől várnak válaszokat és megoldásokat a polgáraink. Tehát nagyok az elvárások velünk szemben, az állam és kormányfők is nagyon fontos szerepet játszanak. Nekik is tovább az euróvédelmén kell munkálkodniuk, és megfelelően kell kommunikálniuk mindezt. Ez eddig nem volt túl sikeres ez a fajta kommunikáció. Az állam és kormányfőknek készen kell állniuk arra, hogy amikor az európai csúcsok alkalmával közös döntéseket hoznak, akkor a polgároknak elmagyarázzák azt, hogy a polgárok Európa és az európai jólét érdekében hozták meg döntéseiket. Elfogadhatatlan, hogy a fontos csúcs találkozók után azonnal elhatárolódjanak a csúcs találkozón született döntésektől, mondván, hogy ők a saját polgáraik számára tették, hozták meg a legjobb döntéseket. Fontos, hogy az európai polgárok és egész Európa számára születnek meg ezek a döntések. A válságban láthattuk azt is, hogy válaszvonal alakult ki a periferiális és a országok és a Európa, az Európai Unió magvát képező országok között. Ez elfogadhatatlan szolidaritásra van szükség, felelősséget kell vállalnunk, és szolidaritást kell tanúsítanunk egymással szemben. A tagállamoknak továbbá végre kell hajtaniuk a vállalásaikat eleget kell tenniük azoknak. A végrehajtás itt a kulcs szó. További európai integráci- integrációra lesz szükség, ez egy lassú folyamat lesz, de ki kell jelölni az irányt. És hogyha ezt sikerül elérnünk, sikerül megállapodást eszközölnünk, ha világossá tudjuk tenni, hogy milyen irányba kell haladnunk a továbbiakban, akkor ez egy nagyon fontos első lépés, egy fontos első előfeltétele annak, hogy kijussunk a válságból. Szerepeltettem néhány bekezdést a csúcs találkozó javaslataival és a fanrompai jelentés javaslataival kapcsolatosan. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az Európai Tanács megbizatást adott arra, hogy egy hosszú távú víziót dolgozzunk ki, hiszen egy ilyen vízióra jövőképre mindenképpen szükségünk van, és ebben az összefüggésben strukturális, szerkezeti intézkedéseken is el kell gondolkodnunk. Mindenek előtt hosszú távú intézkedésekre van szükség, de ez nem jelentheti azt, hogy rövid távon ne lenne szükség hasonló intézkedésekre. Ugyanez igaz a szerződés módosításra is, ezt nem lehet kizárni, és éppen ezért várhatóan a szerződés módosítás kapcsán is születnek majd javaslatok, ez azonban egy távolabbi kitekintést igényel, a szerződések jelenlegi formája és sok-sok lehetőséget biztosít, és erre kellene most összpontosítanunk. A további lépések, a szerződésmódosítás csak akkor lehet sikeres, ha polgároknak bebizonyítottuk, hogy a most rendelkezésre álló eszközök segítségével is Mindent megtettünk annak érdekében, hogy kijussunk a válságból, és a gazdaságot ismét helyes pályára, jó növekedési pályára állítsuk. Az euróövezetnek megvannak a maga jellegzetességei, van egy monetáris integráció, ez azt jelenti, hogy egészen specifikus intézkedésekre lesz szükség a 17-ek esetében. Ahol csak lehet, az opt-in kell, hogy legyen a megoldás, amennyire csak lehet, mind a 27 tagállamnak részt kell venni az intézkedésekben, ha nincs más lehetőség, a 17 a minimum, de lehetőséget kell teremteni arra, hogy mindenki csatlakozhasson, hiszen, hiszen fontos az Európai Unió egységének megőrzése, és a belső piac működőképességének megőrzése. Ami a bankuniót illeti, ezzel kapcsolatosan született már néhány jogalkotási javaslat. Tegnap is beszéltünk erről részint ma is például ami a felügyeleti mechanizmusra vonatkozó javaslatot illeti. Aztán itt van a betétbiztosítási rendszer. Ezzel tovább kell foglalkoznunk, tovább kell dolgoznunk rajta, de ez nem akadályozhat be bennünket abban, hogy elgondolkodjunk a bankunió jövőjéről. Ami az asztalunkon van, mindenképpen szükséges, nem mondhatjuk azt, hogy inkább mással foglalkozunk, a meglévő javaslatokat mindenképpen tüzetesen meg kell vizsgálnunk, és utána majd ebben a jelentésben és a Fáronpoly jelentésben is megvizsgálhatjuk, hogy a bankunió jövőjét hogyan szőjük tovább. De mindenképpen fontos, hogy először is a konkrét javaslatokkal foglalkozzunk, és utána majd állást foglalunk a bankunió jövőjével kapcsolatosan. Összefoglaltam egy-két dolgot, kíváncsi vagyok, hogyan reagálnak erre. Itt van egyrészt az LKB e függetlenségének kérdése. Ez a függetlenség ugye az alapfeltétel, aztán szükség van megfelelő eszközökre annak érdekében, hogy az államadóság válságon túl legyünk. Hosszú távon szükség lesz egy európai felügyeleti rendszerre, egy betétbiztosítási rendszerre, egységes bank szanálási rendszerre, és az egyiknek tükröznie kell a másikat. Ha van egy európai felügyeleti rendszerünk, ak- akkor azt hiszem a betétbiztosítás és a bankszanálás és annak mechanizmusai ugyanezen a szinten szabályozható, sőt, ugyanazon a szinten kell szabályozni, hiszen máskülönben feszültségek keletkezhetnének, amelyek nem kívánatos helyzeteket idézhetnek elő. De hát ez a jövő zenéje. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk a bankunió kapcsán. Fontos, hogy a belső piac jól működjön. Különösen igaz ez a tőke szabad áramlására. Az Európai Központi Bankkal kapcsolatos javaslatot támogattam. Az LKB hiteles, megvan a szükséges tapasztalata, de tudjuk, hogy egyfajta feszültség létezik az LKB függetlensége, valamint az elszámoltathatóság, illetve az elszámoltatás és a felügyeleti feladatok között a másik oldalon. Ezzel kapcsolatban még ki kell alakítunk álláspontunkat. A felelősség nagyon fontos kérdés, összefügg ez a költségvetéssel, kinevezésekkel, a meghallgatásokkal. Mindezek eszközök, amelyekkel az elszámoltathatóság, illetve felelősség biztosítható. Ami a hatályt illeti, itt van az LKB, és itt van még legalább, itt vannak még a 17-ek is legalább, meg kell vizsgálnunk, hogy a szerződés esetleg lehetőséget biztosít-e arra, hogy más tagállamokra tehát az euróvezeten kívüli tagállamokra is kibővítsük mindezt, ezt meg kell vizsgálni. Ha lehetséges, akkor a felügyeleti mechanizmusba be kell vonni a többi tagállamot is. Aztán a betétbiztosítási rendszer egy további ö, fontos eleme a bankuniónak, a Fánrompoly jelentés is szól erről. Itt a megtakarítások biztosítása, védelme a kérdés. Fontos ez a betétesek számára is, hiszen az egész rendszert veszélyeztetheti. ha ez a rendszer nem működik. El kell kerülni a moral hazardet, tehát az erkölcsi kockázatot, a standardokat magasan kell tartani, ettől függetlenül a meglévő javaslatokat szemügyre kell vennünk, meg kell vizsgálnunk azokat. Alapjában véve azt gondolom, egységes betétbiztosítási rendszerre van szükség. Ami Ferreira jelentést illeti, a Ferreira jelentésből is kiviláglik, hogy egy saját betétbiztosítási alapra van szükség, valamint egy saját bankszanálási alapra is, minden esetre az a legfontosabb, hogy legyen egy európai szintű alapunk. Aztán itt van a monetáris unió. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a közpénzek területén fegyelem mutatkozzon, néhány éve foglalkozunk már ezzel, fel kell vetnünk a kérdést, hogy milyen további eszközökre van szükség, miután megteremtettük a meglévőket. Le kell zárni a tupekket, tehát a kettes csomagot, jelenleg folynak a háromoldalú egyeztetések erről. A fiskálpolitikai, fiskális politikáról szóló paktumot is véglegesíteni kell, és utána majd meglátjuk, hogy az euróért felelős biztosok milyen további kompetenciákat kapnak. Szükség van egy vészhelyzetekre fenntartott alapra és a stabilitási mechanizmus mellett meg kell néznünk, hogy további stabilitás biztosító eszközökre is szükség van-e az euróvezeten belül. Aztán a nemzetállami eladósodottságról is szóltam a szövegben. A TUPEC, vagyis a kettes csomag szerint jelentést kell tenni illetve információt kell szolgáltatni a nemzetállami adósságszintről. Itt na- nagyobb arányú kommunikációra van szükség, ami a költségvetési hiányokat illeti. Kérdés, hogy az európai szintű adósságállományról akarunk-e szabályozást hozni. Gazdasági unió, strukturális reformokra van szükség ezen a téren. Fontos, hogy az egységes piacon belül, illetve a monetáris unión belüli tagok ne függetlenül döntsenek egymástól, hanem egy egységes monetáris unió tagállamaiként lépjenek fel. Az adósság, illetve az adóztatással kapcsolatosan is felvetettem néhány javaslatot, hiszen fontos a megfelelő adórendszer a tagállamokban. A gazdaság és monetáris unió vezetésével kapcsolatos vitákat robbantott ki továbbá a válság, valamint a meghozott döntések demokratikus legitimációjáról is kirobbantak viták. Fontos, hogy ezen a területen szervezettebbek legyünk. Az alkotmányos, alkotmányügyi szakbizottság is véleményt fogalmaz majd meg ezzel kapcsolatosan és fontos bevonni a parlament elnökét is a roadmap kialakításában, nem csak a négy másik elnököt. Minden döntés esetében közösségi alapokat kell biztosítanunk. Fontos, hogy az együttdöntési eljárás keretében ö, a demokratikus legitimitás biztosítható legyen. A trojkától pedig követelhetjük, hogy a szakbizottságok képviselőit hallgassák meg, és növeljék az átláthatóságot, ami az ECOFIN döntéseket illeti. Tehát ez az alap, amelyet lefektettem, és van egy függelék, ahol összefoglaltam gyakorlatilag a témákat, várom a hozzászólásaikat, és remélhetőleg közösen sikerül egy jó, jó jelentést kialakítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát itt nagyon sok aktív képviselőnk van az árnyékjelentés evőnkön kívül és hát azt hiszem, hogy soha nincsen elég idő. Ezért nagyon sajnálatos, hogy le kellett zárni a felszólási listákat, és időkorlátokat kellett felállítani. Tehát a jelentést, jelentéstevők ma, valamint Galtieri úr, aki az AFKO-ban jelentéstevő ennek a témának, azt javaslom, hogy ő nekik adjunk 5-5 percet, és a többieknek csak 3 percet, és ugye ki kell használnunk a rendelkezésre álló időt, jobb lenne, hogyha az egész időt erre tudnánk felhasználni, mert ez a jelentéstevőnek nagyon nagy segítséget jelent a jelentés megalkotásakor, többet, mint hogyha ő aztán a végén összefoglalná ismét az időt. Tehát akkor árnyék jelentéstevők 5 perc, és többiek 3 percben. Read the list. Werner Langen happens to be first, and he's already taken a lot of time on Langen egyébként már sokat beszélt, ő az első, és nem is árnyék előadó, tehát az árnyék előadók között lesz. Ferreira, Astrid Lulling, Serpa and Wolf Klintz and Diogo Feo, uh, and anybody else who's added on, and you go up. És még mások, akik még hozzá kívánnak majd szólni, Sophie Intveld. Yeah, Marisa Matthias, uh, I'm not sure whether there's anybody here from the EFD or not, and then Roberto Galtieri. So, right, Liam. Galtieri, úr a szó akkor most. Nyit, bon. Je voudrais... Hát akkor... Öt percen van. Fantasztikus. Hát először is Marian Tiszen szeretném meggratulálni a jelentéséért amely egy igen szűk ütemterven kell, hogy megvalósuljon, de ugyanakkor erre szükség van, hiszen a válság sürget bennünket, és októberben csúcs is lesz, már pedig az Európai Parlament nem, a, nem hallgathat erről a témáról, tehát ezért nagyon fontos az, hogy gyorsan lépjünk. Ezért a fontos gondolatokra most kitérek. Nem szabad elfelejteni a legfontosabb célját ennek a jelentésnek, vagyis az európai csúcs kezdeményezésére reagáljunk. Ami a bankuniót illeti. Nos, mindaz, amit ön javasolt, szerintem nagyon jó alapot jelent. Hiszen itt Peter Simon is beszélt már arról, hogy milyen módosításokra lesz majd szükség, de ettől függetlenül nagyon jó a kiindulási alap. Aztán ugye az Európai Központi Bank felügyeletével kapcsolatban fontos azt leszögezni, hogy az egész Európai Unióra kiterjed hatásköre, vagy csak az eurozónára. Erről is vitáznunk kell nekünk egymás között. Miután itt ugye büdzsé unióról beszélünk, ezért az lenne a cél, hogy most akkor mit tartunk szem előtt. A demokrációt, vagy a, demokráciát, vagy a föderalizmust. Nem szabad, hogy a demokrációt elfelejtsük, mert különben egy technokraták föderációjának fognak bennünket tartani. És ahogyan elmondta Marian, a parlament szerepét erősíteni kell az együttdöntésben, és itt talán tovább is kellene menni, mint amit olvashatunk a jelentésben, hiszen itt már felmeneti időszakban fontos az, hogy az Európai Parlamentet bevonják az európai döntéshozatai eljárásba. Aztán van itt egy fontos büdzsé kérdés, az ex ante koordináció tehát nem csak az ex post, hanem az ex ante, tehát az előzetes tervezés fontos, és ehhez fontos az, hogy a gazdasági ciklusok a megfelelő helyen lépjünk közbe, a befektetések szempontjából, és önök ismerik a szocialisták véleményét ebből a szempontból, mert itt egy kontraciklikus szerepet kell a befektetéseknek eszközölni, tehát nem csak a recesszióban, és igenis Portugália és Spanyolország nem olyan régen a deficitüket egy kicsit tudták csökkenteni. Nos, hát ezekben a különleges helyzetekben az exante koordináció vegye figyelembe ezeket a helyzeteket olyan országok szempontjából, amelyekről éppen beszélünk azután ugye itt miután büdzséunióról beszélünk, költségvetési unióról, a pénzügyminiszterek egy közös költségvetésről döntenének, de az is igaz, hogy nem lehet költségvetési fegyelmet elvárni akkor, hogyha nincs egy fontos, nagy mértékű európai büdzsé, és amely át is venné bizonyos szerepét a befektetések szempontjából a korábbi nemzeti költségvetéseknek. Tehát ebből az, ebben az értelemben mindenképpen módosításokat kell megfogalmazni. Ami pedig a gazdasági uniót illeti, ön utalt a strukturális reformokra, valamint a fiskális reformokra. Természetesen ehhez szükség van még arra is, hogy megnézzük, hogy mi történt tehát, hogy mérlegeljünk, mert igenis, és történtek már lépések, és szükséges az, hogy a munkaerőpiac sokkal, nyuga, sokkal rugalmasabb legyen, és ez meg is valósult részben, vagy legalábbis ilyen értelmű lépések történtek. Tehát ezért fontos az, hogy egy európai szintű gazdaságpolitikának egyrésztről a strukturális, alap, a strukturális változásokra kell alapozni, a másrésztről pedig az exante koordináció lenne a másik pillérje. És aztán még egy utolsó gondolat, ami nem más, mint az, hogy a tavaly júniusban a növekedési paktumban lefektetetteket mm, EU joggá kellene tenni, tehát itten gazdasági jogról van szó. Ilyen irányú módosításokkal fogunk élni, és remélem, hogy a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel majd jó egyensúlyra tudunk jutni. thank you, Jean-Paul. Jean-Paul, nem akarom monopolizálni a hozzászólást. A legközelebbi koordinátorok ülésén meg kell szerveznünk, hogy mindenkinek annyi szó jusson, amennyit el akar mondani, mert mindenki frusztrált lesz így, hogy nem tud eleget beszélni. Igen, egyetértek ezzel, nem kapunk elég bizottsági időt, egész egyszerűen erről van szó, nagyon sok munkát kell végeznünk. E, egész egyszerűen nincs elég e, bizottsági ülésszakunk. Köszönöm, e, Szofi. Én is megpróbálok röviden hozzászólni, akkor üdvözlöm az árnyék, az elő, a jelentéstervezetet, amit Tiszen asszony készített. Nagyjából egyet tudok érteni vele, és az általunk benyújtott módosítók is csak erősíteni fogják mindazt, amit elmondott, tehát nem elveszünk, hanem hozzáadunk a gondolatmenetéhez. Azzal is egyetértek az elemzésével, hogy a tanács hangzatos bejelentéseket tesz, nagy terveket készít, és aztán másnaptól kezdve elkezd visszafele meg, megpróbál, megpróbál visszavenni az elhangzottakból, és hát így kommunikál a polgárok felé. Mi pedig ugye köldöknézőek vagyunk, és nem nagyon foglalkozunk magunkon kívül mással, hogy mi történik a világban. Egyesek úgy érzik, hogy túl messzire megyünk, és túl gyorsan megyünk túl messzire, ugyanakkor nem szabad a tegnapi csatákat vívni, legalább az útirányba értsünk egyet. Ha szeretnénk, még ha szeretnénk is, hogy a világon legyen egy stop gomb, sajnos nincs, a világ halad tovább, és hát nekünk is kell. A félintézkedések és apró lépések kora lejárt, és éppen ezért Tiszenasszony javaslata szerintem jó irányba mutat. Az a probléma halmaz, amivel szembesülünk, ez azért következett be, mert Európa túl lassan reagált rá. Még az Európai Parlament szerepét elemezve is elmondható, hogy noha megoldások egy részéhez hozzájárultunk, a saját hitelességünket és szerepünket fel kell, felül kell vizsgálni, mert mi magunk is gyakran fékezzük a folyamatot. Ami a demokratikus legitimitást illeti, Nos, ez nem egy irreleváns kis plusz, a demokratikus, releva, demokratikus legitimáció nem csak az intézményekben található meg, hanem a folyamatokban is, amelyek elvezetnek egy megoldáshoz, ezt nem szabad elfelejtenünk. A közvélemény támogatására szükségünk van, itt nem csak arról van szó, hogy bölcsemberek zárt ajtók mögött alkukat kötnek, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy létrehozzuk ezt a politikai uniót, amely a megoldás része. Akkor most kicsit a részletekbe bocsátkozva, az LKB kezébe adni a felügyeletet, ezzel kapcsolatban a raportőr helyesen megjegyzi, hogy azért vannak itt dilemmák, például az EKB függetlenségével kapcsolatban. Nem terjed ki az EKB az összes tagállamra. Ugyanakkor gyorsan kell lépnünk, pragmatikus megoldást kell találnunk, de bármit is teszünk, azt el kell érni, hogy a felügyeleti szerepek és hatáskörök elválaszthatóak legyenek más szerepektől és hatásköröktől, illetve hogy az eurozóna országai kívül az eurozónahoz nem tartozó országok is le legyenek fedve, és ebben a szempontból különösen fontos, hogy a nem eurozóna országok is előbb-utóbb csatlakoznak majd az Európai Unióhoz. Ami pedig ezt a teljes bankuniót illeti, mind a három lábát meg kell teremteni, nem csak a felügyeletit. Nem lehet azt csinálni, hogy megalkotjuk a felügyeleti lábát a bankuniónak, és a másik kettőt pedig valahogy a jövőre, jövőre hagyjuk. Ami pedig az államadóság és az kockázatának közösségiesítését illeti egyetértek az elhangzottakkal. Lehet, hogy majd a pénzügyminiszterek ellenállnak, egy ilyen pénzügyminiszter, egy új pénzügyminiszter személy szerint elszámoltatható kell, hogy legyen, hogyha ez a pozíció létrejön. Ez az egyik legnagyobb rendszer gyengeségünk, hogy csak kollektív elszámoltathatóság van, nem pedig egyéni. Utolsó megjegyzésem ezzel a jelentéssel kapcsolatban az a gazdasági és pénzügyi unió létrehozásakor állandóan a monetáris aspektusról beszélünk, ugyanakkor a gazdasági aspektusról, a belső piacról, az egységes piacról sem szabad elfeledkezni, beleértve azokat az ajánlásokat, amelyek a nyugdíjrendszerrel, a munkaerőpiacsal, stb. foglalkoznak. Köszönöm, Szofi, most pedig Sven kap szót. Filip, előbb Filip, előbb, valaki azt mondta, hogy előbb Sven, aztán mindegy, majdnem mindegy, hogy melyikük beszél, eh, kicserélhetőek. Köszönöm Köszönöm Mariannak ezt a jelentést. Azzal kezdeném, hogy az egyik legnagyobb hiányosság a szerződéses helyzetben van. Nem gondolom azt, hogy csak az eszközökkel lehet azokkal az eszközökkel meg lehet oldani, amelyek a jelenlegi szerződésben szerepelnek, ugyanakkor nem terjeszkedhetünk túl a szerződéseken. Én most csak arról beszélek, ami politikailag történik, ugyanis Herman von Rompuy a szerződéseken túl akar nyújtni, de aztán van egy másik csoport, szakszervezeti, szakértői csoport, amely messze túl terjeszkedne a szerződéseken és hát nekünk kellene ilyen bátor gondolatokat megfogalmaznunk. A tanács, illetve annak egy része nagyobb vezető szerepet játszik, több leadershipre képes, mint mi, ami nekem nem tetszik. Csináljuk azt, amit Szilvi is csinált, az eurókötvény jelentésről, nevezzük most így, beszélt arról, hogy milyen három lépés tehető, meg, megnézte, hogy mi, tehet, mi tehető meg a szerződéses kereteken belül, és mi tehető meg akkor, hogyha a szerződést megváltoztatjuk. Azt gondolom, hogy nekünk is bátran el kell gondolkodni azon, hogy mit, mit tehető meg akkor, hogyha a szerződést is módosítjuk értelmetlen lenne máshogy beszélni. A mi, mi álláspontunk egyébként a jogalkotási anyagban fog megfogalmazódni. Ami a költségvetési, illetve a pénzügyi uniót illeti, már a mostani szerződés keretein belül is lehet még további lépéseket tenni. Eh, Szafi beszélt a 2020-as célkitűzésekről. Ezeket a célkitűzéseket mi a lehető legkötelezőbbé akartuk tenni annak idején. Még mindig komolyan gondoljuk, vagy nem? Eh, Csak azért, mert válság van, ne felejtsük el. Ezeket éppen ellenkezőleg, mert válság van, eh, a prioritásukat kifejezetten növelni kell. És ezt a jelenlegi szerződések is megengedik. Szeretném, hogyha a parlament itt merész álláspontot fejezne ki. De a lényeg az az elszámoltathatóság, mert ahogy Liam is mondta, sem a magországokban, sem pedig a periférikus országokban, vagy net országok, illetve e, kedvezményezett országok e, e, körében sem fognak elfogadni az emberek egy közelebbi uniót, egy szorosabb uniót a nagyobb demokratikus elszámoltathatóság mellett. Egyébként még akkor sem biztos, ha nagyobb lesz a demokratikus elszámoltathatóság, még akkor sem biztos, hogy elfogadják, de anélkül biztos nem Westerwelle, pedig egyébként itt messzebb ment, mint a legtöbben, én pedig még messzebb mennék, és szerintem nekünk messzebb kéne mennünk, mint veszter A parlament legyen az ászlóvivője a megnövekedett demokratikus elszámoltathatóságnak. Ha nem ezt tesszük, akkor nem tudom, mi a hasznunk és azt gondolom, hogy itt kell ezt kimondani. Ami pedig a betét garanciát illeti, az pénzügyi szolidaritásról szól. Hogyha a bankszanálásról beszélünk, az is pénzügyi szolidaritás. Az eurókötvények szintén pénz, gazdasági szolidaritásról szólnak. Nyilvánvalóan nem lehet adóztatni képviselet felajánlása nélkül. Ez kell, hogy legyen ennek a saját kezdeményezési jelentésnek a fő csapás iránya. Ha erre emlékeznek az emberek, ha egy dologra emlékeznek az emberek ebből a folyamatból, akkor az az kell, hogy legyen, hogy most demokratikus architektúrát kell létrehozni egy föderális Európához. A technokraták föderális Európáját nem fogják elfogadni az emberek. Én előbb vagyok demokrata, és csak aztán zöld, előbb vagyok demokrata, és csak aztán európai. A demokrácia az, ami minket politikusokat meghatároz, tehát ezt kell, hogy főcsapás irányává tegyük ennek az egész folyamatnak ne ismételjük meg ezt abban a jelentés, ebben a jelentésben azt, amit máshol is. Eh, de CCCTB verslag een grote sprong gemaakt hebt. Marian, én uh, tudom, hogy eh, a kiinduló jelentés és a végeredmény között komoly különbségek vannak, és azt remélem, hogy kitartasz a jelenlegi álláspontjaid mellett. Köszönöm. Thank you very much. Um, now we have Ivo. Köszönjük szépen, Ivo következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam Filipet, és világossá vált számomra, hogy igazi kihívásokkal szembesülünk. Tulajdonképpen a jelentés elnyerte a tetszésemet, minden bizonyal fogunk még módosítókat is benyújtani azonban. De mindenképpen jónak tartjuk Tyson asszony tervezetét. Világosan kell látnunk, hogy milyen kereteken belül tudunk mozogni. Tyson asszony a jelentésében világosan abból indult ki, hogy az alapot a szerződés jelenti, ez határozza meg a kereteket, és ez a D preambulum bekezdésben is szerepel. A központi kérdés azonban az, hogy lesz-e egy centralizált, központosított Európa valamikor? Vagy egyszerűen tehetetlenül állunk majd szemben a globalizációval. Nem ilyen egyszerű azért a kérdés. Ne gondoljuk azt, hogy monopóliuma lesz a bankuniónak. Messze menő versenyképességre van szükségünk, működő belső piacra. Ezek azok az előfeltételek, amelyekre szükség van. Ezeket az alapelveket nem hangsúlyoztuk ki eléggé. Igen, szükség van a sokszínűségre, meg kell ragadnunk a rendelkezésre álló lehetőséget, valóban így van, ezt azonban nem domborítjuk ki eléggé. Aztán a különbségtétel a, az Európai Unió magvát képező tagállamok és a periférien lévő tagállamok között. Az Európai Unió jövőbeni fejlődéséről szóló vita minden területre ki kell, hogy terjedjen, és minden tagállamra ki kell, hogy terjedjen. A középpontban álló tagállamok, az unió magvát képező tagállamoknak nincs automatikusan igazuk, és a periférien lévő tagállamoknak pedig néha nekik is igazuk van. Nem tévednek mindig. Nagyon fontosnak tartom a jelenlegi folyamatokat, ezeknek oda kell vezetniük, hogy igazi unió jöjjön létre, valami olyasmi, ami megfelel annak, amiről Barrózó bizottsági elnök is beszélt. Ez azonban csak demokratikus kontroll mellett valósulhat meg, és ez nagyon fontos, Lambert úrral teljesen egyet tudok érteni ebben. Az egész folyamat demokratikus kontroll tárgyát kell, hogy képezze. Fit, szükség van a vitára a polgárokkal, a nemzeti parlamenteket is be kell vonni, és a ratifikációs folyamatnak is meg kell felelni ennek a kritériumnak összhangban kell állnia az egyes tagállamok alkotmányával. Hogyha ezeket az alapelveket nem tartjuk be, akkor nem leszünk sikeresek. Csak is így módon tudunk sikert aratni ezzel a projekttel. Ami az egységes felügyeleti rendszert, illetve mechanizmust illeti, Több tagállam az euróvezet tagja, ugye, vannak olyan tagállamok azonban, amelyek nem tartoznak az euróvezethez. Világosra kell tenni, hogy mely feladatot kire ruházzuk át. Természetesen az euróvezeti tagállamok egységes felügyeleti hatóságot szeretnének, egységes mechanizmust. Számunkra azonban az a kérdés, hogy ki lesz az utolsó szó. Az euróvezeti tagállamok, vagy esetleg a többiek lesznek azok, akik meghozzák a döntéseket, vagy két külön kategória lesz? Én a, ugye cseh képviselő vagyok, nálunk a központi bank a legfelsőbb felügyeleti szerv, a központi bank garantálja a pénzügyi rendszer stabilitását. Azonban nem a központi banki lesz a döntő szó, mert nem tudja a garanciákat végül is megvalósítani, és ez nem egy csepp probléma, hanem több tagállamban is megfigyelhető. Aztán az európai betétbiztosítási rendszer. Természetesen a nemzetállami stabilitás érdekeit is szolgálja mindez, ezért a pénzintézetek saját érdeke, hogy az adott tagállam pénz ügyi piacának magas fokú stabilitása érvényesüljön. A belső piac szabályait tiszteletben kell tartani, tartok azonban attól, hogy kétféle bank alakulhat ki, illetve két bank kategória. Lesznek olyan bankok, amelyeknek van hozzáférésük a közpénzekhez, és vannak olyanok, amelyeknek nem lesz. Az egyik preambulum bekezdés arról szól, hogy a kormányközi együttműködés eszközét erősíteni kellene az adóterületén is, úgy gondolom, ez problematikus. Köszönjük szépen a GUE részéről. Marisa. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Nagyon jó munkaalapot jelent ez az anyag, de miután nincsen túl sok időnk, ezért most rögtön rátérnék a kérdéseimre, illetve elmondom, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami szerintem kicsit ellentmondásos. Most, hogy őszinte legyek, a jelentés Van Rompuy féle ö, tanácsi javaslat alapján lehetővé kellene tegye, hogy lássuk az általános gondolatokat. Mert hogyha azt mondjuk, hogy vannak központi és periférikus országok, annak szerintem nincsen értelme. És ami pedig a tagállamokat illeti, nem értek természetesen azzal egyet, amit elmondtunk, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szolidaritáshoz kapcsolódó feltételek nem elfogadhatóak mert szerintem a különbözőség logikáját el kell fogadnunk. Ugyanis minden országban egészen más struktúrák, logikák uralkodnak. És ugyanakkor nagyon fontos az, hogy az államadóságokat rendbe hozzuk, de a feltételek nem elfogadhatóak. A jelentéstevő ugye szigorú fegyelemről beszél, annak érdekében, hogy nehogy megosztottak legyünk, azonban, hogyha most elkezdjük azt, hogy különböző ö, terveket dolgozunk ki, de ugyanakkor a feltételek elképzelhetetlenek, nem megvalósíthatóak, akkor ö, úgyse fogják őket betartani. Tehát ezért lenne fontos az, hogy azt lássuk, hogy ez, ez nem fog így működni. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha más logikából közelítjük meg az egész kérdést. Nem lehet állandóan csak a célokat hangsúlyozni, konzekvensnek kell maradni. Hogyha csökkenteni kívánjuk az államadóságot, akkor meg kell gondolni azt, hogy hogyan tudjuk ezt valójában megtenni, nem pedig olyan feltételeket támasztani, amelyek úgyis megvalósíthatatlanok. Ami pedig a demokratikus ellenőrzést illeti, illetve például ugye itt a felügyeleti szervekre gondolok, a parlamentnek is nagyon fontos szerep jut a demokratikus ellenőrzés szempontjából, de ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy az Európai Központi Bank függetlenségét ennyire hangsúlyozzuk, hiszen egyre fontosabb szerephez jut, de nekünk is ellenőriznünk kell. Nem szabad, hogy ennyire mm, bezárkózzunk, mert különben nem fogjuk úgyse megoldani a problémákat. Ami pedig a legitimitást illeti, Nos, hát ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy tovább kellene mennünk. Hogy ne mindig csak a dokumentumokban szereplő, egyre növekvő méretű vagy számú ügynökséget, intézetet, alapot hozzunk létre, tehát nem mindig újat és újat javasoljunk, de ugyanakkor nem ellenőrizzük azt, hogy mi is történt eddig, és nem ellenőrizzük, hogy hogyan működnek ezek az új szervek. Tehát fontos lenne a demokratikus ellenőrzés, és egyfajta visszacsatolás, de a tagállamokban az állampolgárok nem értik, hogy mi történik, és nem tudják rajtunk keresztül az ellenőrző jogukat érvényesíteni, és ezért nem hatékonyak ezek az eszközök, mert nincsen rá lehetőségünk, hogy értékeljük, ezeknek az újonnan létrejött válaszoknak, ha úgy tetszik, a hatékonyságát. Tehát itt megint csak a legitimitásra, a demokratikus ellenőrzésre szeretném felhívni a figyelmet. Azután úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb témák, amelyekben máshogy gondolkodom, mint a többiek, majd még ezt továbbra ki fogom fejteni. Elnök, köszönöm szépen! Roberto Gualtiero, Gualtieri. Ő itt most jelentéstevőként van jelen az AFKO részéről, de neki is csak 5 percet tudok adni. Grazie. Köszönöm szépen. Itt most 9 pontban fogom csak összefoglalni, amit gondolok. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapértelemben Marian Tyson gondolataival összecseng, és igazából csak ki szeretnénk egészíteni azt alkotmányjogi szempontból. Az, egyet, az első pont a treaty change-re vonatkozik, tehát a szerződés felülvizsgálatában. Nincs szükség erre, hogy annak érdekében, hogy a monetáris unió problémáira stabil választ tudjunk adni. És az Európai Parlament mindenképpen ki kell aknázza és ki kell használja a szerződésekből fakadó jogait a megfelelő időpontokban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy 2015 előtt biztos, hogy nem lesz újabb konvent, és talán nincs is rá szükség. Hiszen ha itt megint csak egy intézményi építkezésről beszélünk, elképzelhető, hogy nem lesz megfelelő állampolgári támogatás mindehez. Éppen ezért a szerződések felülvizsgálata a parlament szempontjából inkább előkészítési feladatot jelenthet, de mindez nem kell, hogy megakadályozzon bennünket. Abban, hogy minél gyorsabban lépjünk a jelenlegi szerződéses keretek között. Hiszen ezek lehetővé teszik, hogy sokkal tovább menjünk, sokkal előrébb lépjünk, mint amennyit eddig tettünk, és itt többszintű kormányzást hozzunk létre. Szorosabb integráció megvalósításának céljából. Főként olyan országokra gondolok, amelyeknek ugyanaz a fizetőeszköze. Harmadik pont. A gazdaság és monetáris unió megvalósítása gyökerez ennek gyökereznie kell az Európai Unió jogrendszerében. És fontos az is, hogy a gazdasági kormányzás legnagyobb problémáit próbáljuk megoldani. Itt demokratikus deficit, legitimitás problémájával kell megküzdenünk, hiszen a nemzeti politikák illetve az európai, horiz, európai politikák horizontja közötti összefüggéseket kell valahogy feloldanunk. Nem újakat, új intézményeket kell épp kiépítenünk, hanem a meglévőket kellene megfelelőbben kihasználnunk. Ami a négy blokkot illeti, az intézményekről nem akarok tovább beszélni, még talán csak annyit, hogy van itt egy passzerel jog is, amely egy különleges jogalkotást tesz lehetővé a megfelelő helyzetekben, ami a fiskális uniót illeti. Nos, hát itt a legfontosabb pont az az, hogy alkotmányi szempontból is meg kell fontolni az euró kormányzását, egy közös szabályrendszer alapján. Tehát az eurózóna saját fiskális kapásokkal lássuk el, és fontos lenne az is, hogy a meglévő jogi keretek között tegyük ezt lehetővé, és egy anticiklikus tevékenységgel lépjünk fel. Itt különböző lehetőségek állnak rendelkezésünkre, de az Európai Uniós jogrendszer és költségvetések, vagyis a demokratikus legitimitás keretein belül kell ezt megvalósítani. Mert hogyha egy kormányközi eurozónás költségvetést hozunk létre, az nem biztos, hogy jó lenne ebből a szempontból. Ami a költségvetési fegyelmet illeti, itt arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a 136-os cikk igenis és lehetővé teszi azt, hogy tovább menjünk, tovább lépjünk ahhoz képest, amit eddig tettünk, a multilaterális megközelítés szempontjából, de ugyanakkor ennek feltétele az is, hogy az Európai Parlament szerepét erősítsék. Itt vannak javaslataink. A stabilitási mechanizmussal kapcsolatban pedig a gazdaságpolitikák koordinációját tartom fontosnak, itt az éves növekedéssel kapcsolatos felmérésekre hivatkoznék. Sajnos nem tudom most folytatni a felszólalásomat, mert nincsen több időm. Be fogom adni ezt a leírt szöveget. Nagyon érdekes volt, amit mondod, de még sok minden más is meg kell hallgatnunk. Bernán az első, aki szót kap. De Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem Marian Tyson kolléganőt, de a jelentésével egyáltalán nem értek egyet. 35 utalás tartalmaz a parlament állásfoglalásaira, 100 preambulum bekezdése van, és csak 5 követelés tartalmaz a 17. oldalon, és van egy hétoldalas oldalas függeléke is, amely gyakorlatilag beavatkozik a jogalkotásba. Sem technikailag, sem politikailag nem tartom helyén valónak ezt a jelentést. Kérném Marian tyson hogy összpontosítson a követelésekre, ezek a mi követeléseink, csak négy szerepel, 17. oldalon felszólítjuk a bizottságot, hogy az Európai Parlamentet vegye komolyan társjogalkotóként. Hát igen, persze egyetérthetünk ezzel, én még tovább is mennék, én azt követelném, hogy innentől kezdve az Európai Parlament elnöke legyen teljes jogú tagja az ötös csoportnak. Azonnal támogatná. Másodszor, úgy gondolom fontos, és Gualtieri úr is joggal mondta, hogy mind a parlament társjogalkotóként betöltött szerepét tiszteletben kell tartanunk, mind pedig el kell kerülnünk azt a veszélyt, hogy azzal a jó szándékkal, hogy egy jobb bankfelügyelet jöjjön létre, végül megosztjuk Európát. Európa megosztottságának veszélye a jogalkotási javaslatok által nagyon nagy, Van Rompuy úr nem ezt javasolta. Első állásfoglalásában, június 26-án, és a most forgalomban lévő dokumentumban azt mondja, hogy felügyelet az LKB bevonásával. Bevonásával. Ez teljesen más, mint hogy az LKB egyedüli felelőssége legyen a felügyelet. Ez megosztja Európát. Egy esetleges jobb felügyelet ürügyén senki sem oszthatja meg Európát. Erre nagyon oda kell figyelnünk, és nem engedhetjük azt, hogy száz preambulum bekezdést sorakoztassunk fel, elveszünk a múltban, és legfontosabb dolgokkal meg ne foglalkozzunk. Kérném Marian tyson hogy egy összefogott javaslatot terjesszen elő, ami csak a következtetésekre vonatkozik. Hát mi van a Sárpa csoporttal? Segítjük őket, vagy egymás ellen dolgozunk párhuzamosan, hatalmas idő nyomás alatt, és nevetségesé tesszük magunkat. Gualtieri, Commandit, Verhofstadt, Schulz, Orak, ők öten vannak, ők mind az öten az előző héten kijelöltettek arra, hogy foglalkozzanak ezzel a dokumentummal. Ha mi most itt megvitatjuk ezt a jelentést, és elveszünk a részletekben, hát nekem csak így hasonlítésszerűen 110 módosító is eszembe jut. Vegyük komolyan a dolgot. Marian pedig készítsen egy rövidített javaslatot két oldalban, és akkor be is tudjuk majd tartani az időt. Köszönjük szépen! Meg kell védenem a jelentéstevőt, ami a jelentés formátumát illeti, ugyanis ebben a formátumban kell elkészítenünk a jogalkodási kezdeményezésekre vonatkozó jelentéseket. Így kellene kinéznie ez a felépítése a szabályoknak megfelelően. Talán mondhat, kérhetné az elnöktől, hogy a szakbizottságok maguk határozzák meg az erre vonatkozó szabályokat. De a többivel, Werner, lényegében egyetértek. Péter Simon. Kedves kollégák, szeretnék mindenkit óvatosságra inteni a helyütt. Természetesen igaza van Filipnek, meg kell ragadnunk a kezdeményezést, de fontos, hogy szakszerűek maradjunk, és hogyha mások nem azok, a mi feladatunk az, hogy újra szakszerű mederbe tereljük a vitát. Sok olyan követelés, amely jól hangzik, megfogalmazódik, anélkül, hogy elgondolkodnánk a következményeken. És egy dolgot nagyon fontosnak tartok, egységes európai betétbiztosítási rendszer. Ez nagyon jól hangzik ugyanolyan jól hangzik, mint hogyha azt mondanánk, hogy ne legyen több éhínség a Földön. De hát először meg kell teremtenünk a lehetőségeit, az előfeltételeit annak, hogy elgondolkodjunk egyáltalán, van -e ennek értelme. És hogyha amíg nem tudjuk, hogy a jövőben a felügyelet során egységes kritériumok alapján egy hatóság ellenőrzi a bankokat, akkor hogy akarjuk elhitetni a polgárokkal, hogy a betétbiztosítási alapban lévő pénzét joggal használhatjuk arra, hogy a bankokat kihúzzuk a csávából. A bizottság és a tanács azt mondja, hogy az összeg kétharmadát arra kellene fordítani, hogy a rendszer szintű bankokat megmentsük, miközben gyakorlatilag a pénz csak arra lenne elég, hogy egyes bajba jutott bankokat mentsünk meg, Gyakorlatilag tehát egy egységes, európai, rosszul finanszírozott betétbiztosítási rendszer, amely restrukturálásért is felelős, hogyha ennek meg kellene mentenie egy nagy bankot, és már ez túl nagy falat számára, és aztán közben valamelyik másik tagállamban összeomlik egy bank, és ismét csak az adófizetőknek kell megfizetniük a számlát. Hát akkor levettem az adófizető válláról a terhet, vagy további kockázatokkal terheltem őt olyan sok kérdést kell előté, előzőleg tisztázunk. Egy kategóriába, egy kalap alá vehető az összes bank? Ez egy ilyen kérdés például. Nem-e olyan különbözőek a tagállamokban a piacok, hogy ez nem lehet megtenni? Gualtieri kollégára nézek. Hogy akarok egy konzervatív működő, módon működő olasz bank fölé rendelni egy felügyeletet, hogyan akarok egy ilyen banki piacon érvényt szerezni adnak, hogy a sokkal kockázatosabb piacokon ugyanúgy biztosítják a betéteket, mint ott, ahol például a nagy bankok miatt sokkal veszélyeztetettebbek a betegek a rendszerből adódóan. Egy olasz ö, polgárnak ezt nem lehet elmagyarázni, ugyanúgy, ahogy egy osztrák vagy német polgárnak sem. Mielőtt tehát nagy szavakkal dobálóznánk, hogy ilyen-olyan európai egységes dolgot akarunk, először tisztáznunk kell a kereteket. Egyelőre még messze vagyunk ettől. Egyelőre még annál a jogszabálynál tartunk, amelyet én felelek, meg kell határozni a keretfeltételeket, hogy az egyes tagállamokban stabil rendszereket teremtsünk, és ha aztán a nap végén talán már el tudunk gondolkodni egy felügyeleten, majd akkor tudunk dönteni arról, hogy akarunk-e egységes európai betétbiztosítást. Jó, 15 másodperccel a, az idő lejárta előtt majd kalapálok, és akkor majd utána megelveszem a szót. Eléze. Köszönöm szépen. Marianna nagyon jó munkát végzett, és nagyon rövid idő alatt tette ezt. A rompoly anyaggal kapcsolatban a következők megfontolandók. Van itt az első tengely, tekintetében egyetértek Máriánnával, itt a pénzügyi piacokról van szó, arról, amit most bankuniónak nevezünk. Nem is ezzel kell most foglalkoznunk ezen a vitán, hanem inkább a többi tengelyre kellene odafigyelnünk, a közép és jövő, középtávú, illetve hosszú távú tervekre kell figyelnünk a parlament szempontjából. A fiskális unió, gazdasági unió fogalmait kellene tisztázni, illetve előrébb, vagy mélyíteni. A Marianna beszélt arról, hogy hogyan kellene az ellenőrzést megvalósítani a költségvetések tekintetében. Az államadóságok tekintetében még világosan ki kell mondani a véleményünket a többi intézmény felé is. Itt vannak a stability bondok, a hatos csomag és a kettes csomag szempontjából. És amikor a költségvetésekről beszélünk, a saját források szempontjából, a pénzügyi tranzakcióra kiróvandó illetékek szempontjából egészen más a parlament képviselő véleménye, és ezt ki kell mondanunk. Második fejezet gazdasági és monetárius unió, való, ezt valóban erősíteni kell. Harmadik fejezet, gazdasági unió. A Van Rompuy jelentés azt mondja, hogy ez egy fontos téma, de ugyanakkor tartalommal nem tölti meg. Nekünk viszont tartalommal kellene ezt megtöltenünk. A kettes csomaghoz hasonlóan az anticiklikus eszközök, garanciák a növekedésre és a foglalkoztatás növekedésére. Aztán itt van a 2020-as stratégia. Mindezt bele kellene valahogy foglalni ebbe a fejezetbe. Az a négy fejezet, amelyről most van szó, szerintem talán megérdemelni azt, hogy egy ötödikkel kiegészítsük, amely a welfare illetve a szociális paktumokkal foglalkozna Európában. Azért van erre szükség, mert szerintem minimálisan kell szorítani a jóléti állam szolgáltatásait, ugyanis nincsen demokrácia, amennyiben nincsen egy minimális jóléti állam szociális szinten is. Astrid. Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzésem lenne. Ez a saját kezdeményezésű jelentés, amely a bankunióra vonatkozik, az Európai Bizottság javaslatában nem tudom, hogy nem kellene meg feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy itt nem csak egyfajta stílusgyakorlatot végzünk, de szerintem mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy ne ugyanazzal foglalkozunk, amelyel, amivel már foglalkoztunk, mert nagyon sürget az idő, a konkrét jogalkotási javaslatokkal kell foglalkoznunk. ne vesztegessük az időnket, hiszen nincsen időnk egy saját kezdeményezésű jelentésre, amely egyébként nagy részben ugyanezzel foglalkozik. És aztán lenne egy második alapvetőbb megjegyzésem, a bankunióval kapcsolatban most már majdnem fizetésképtelenné váltunk. Egyrészt a 27-ek pénzügyi szolgáltatási piacait meg kellene őrizni közös intézés alatt, ugyanis ez egy fontos intézményi előrelépés volt, és akik nincsenek benne az eurózónában, nem akarnak, vagy nem vehetnek részt az eurozónába. Nos, hát azért az eurozóna sokkal előrébb lépett, és közép és hosszú távon is stabilabbá tette saját magát. Tehát vigyázni kell arra, hogy a közös piac, a közös, az egységes piac ne aprózódjon el. Az is normális ugyanakkor, és érthető, vagy sőt, inkább kérdésként fogalmaznám meg ugyanezt, hogy vajon normális dolog-e az, hogyha az eurozóna a többiektől függően kell, hogy megszervezze saját pénzügyi felügyeleti rendszerét. Nem értem, hogy hogyan fogjuk ezt az ellentmondást feloldani. Valóban itt egy nagyon nehéz problémáról van szó, de mi európai parlamentként azt nem tehetünk úgy, mintha nem létezne ez a probléma. És itt talán meg is állnék, mert úgy gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy megírjuk az új Európai Unióról szóló szerződést itt és most ebben a szakbizottságban a jogalkotási anyagokról adjuk meg véleményünket, hiszen igen sok ilyen van már az asztalunkon, szerintem koncentráljunk ezekre. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Következő Sirpa Pitikainen. Thank you. First of all, bon courage for Marianne. Először is bon courage Mariannak ehhez a munkához, összeszedni a sok eltérő nézetet. Azt gondolom, hogy eddig jó munkát végzett. Röviden akarok hozzászólni, és aztán majd e-mailben írok egy, írok egy hosszabb e-mailt a megjegyzéseimmel. Azt gondolom, hogy ki kell tartanunk amellett, oda kell figyelnünk arra, amit a parlament az elmúlt tíz évben mondott, ezeket tényleg fejben kéne tartani, és és, és meg kéne vizsgálni, ki tudjuk-e mondani, hogy a parlament konzekvensen már egy ideje ezt mondja. A másik dolog pedig a pénzügyi rendelet témája. Tudjuk, hogy foglalkoztunk a hitelminősítőkkel, a piaci visszaélésekkel, és ezen kívül vannak még teendők. Erre is lehetne utalni a szövegben. aztán a Rasmussen jelentés, a krízisbizottság jelentése, a bankfelügyeletről szóló jelentésünk, ezek is, ezekre is lehetne utalni. A másik dolog pedig az, hogy ezek a döntések egy csomagot kell, hogy alkossanak, egyszerre kell, hogy bekövetkezzenek ezek a dolgok. Ha egyenként vagy egymás után lépik meg ezeket a teendőket, az önmagában nem elég, és ez is hiányzik a jelentésből. A másik politikai véleményem az az, hogy az, hogy a nemzetállamok rövidtávú kitekintéssel vannak az eseményekre, ez nem megfelelő válasz a polgárok szükségleteire vagy igényeire. Egy páneurópai, nem pedig rövidlátó nemzeti megközelítésre van szükség. Ez is legyen benne a jelentésben, valamint az is, hogy a már létező szerződéses keretek között is sokkal többet tudnánk még csinálni, és persze ettől függetlenül a szerződés reformját el kell indítani, de nem lehet ürügy arra, hogy ne lépjünk. A harmadik politikai üzenet az valami olyasmi, amiről Werner Langen már beszélt, nevezetesen az, hogy egy Európa két sebesség. Eh, és minden döntés vegye figyelembe ezt, eh, ezt eh, nem szabad megosztani Európát. Um, very briefly, uh, I would be even stronger on the taxation. That should be az adózós, adózással kapcsolatos részek szintén erősebbek kellenek, hogy legyenek, ez is legyen része a csomagnak. Tudom, hogy ez egy kemény dió lesz és aztán van egy szociális, tudom már elfogyott az időm, egy szociális téma, megint csak nagyon konkrét, a letét garancia alapok, illetve a bankszanálási alapok, legyen itt egyértelmű sorrend. Először a bankok járuljanak hozzá, aztán a nemzeti szint, aztán az EU szint, az alap pedig, legyen, pedig úgy legyen összegyűjtve, hogy ez megfeleljen az erőforrásoknak, illetve a bankkockázatok, bankkockázatoknak, tehát egyfajta biztosítási modell alapján. Köszönöm, tudom, hogy nagyon nehéz az időt betartani, Dirko és Sven. Köszönöm szépen. Szeretnék Mariannának gratulálni, és szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a két jelentés az Európai Parlament számára már. Csak azért is, mert ez a mostani jelentés szempontjából fontos az, hogy, ne legy, hogy legyen jelen az Európai Parlament elnöke is. Márpedig ugye az Európai Parlament az, aki a leginkább a polgárok képviseletét látja el, nem vesz részt ebben a munkában, nincs ott az Európai Parlament elnöke. Hát az monetáris és gazdasági unió rendkívül fontos téma számunkra, és ezen belül a gazdasági unió, a költségvetési unió, a bankunió és a politikai unió jelentenék a főbb célokat. De most azért kell aggódnunk, hogy a politikai és a gazdasági unió megvalósuljanak, hiszen egy olyan gazdasági unió, amely úgy működik, hogy egy, hogy egy évben csak kétszer találkoznak az érintett vezetők, hát ez elfogadhatatlan. Szerintem itt a parlamentnek fel kell lépnie, minden, jelen minden európai bizottsági kezdeményezés fontos ebből a szempontból, és mi is nagyon sokat vitáztunk erről, de a legfontosabb üzenet, amelyet az Európai Parlamentnek kellene közvetíteni ebben a jelentésben, egy politikai természetű üzenet kell, hogy legyen világosan kell fogalmaznunk a prioritások tekintetében. Beszéljünk most a jövőről inkább, a monetáris és gazdasági unió jövőjéről. amelyet nem lehet a tagállamok számlájára megvalósítani. Ennek a jövőnek egy szolidális jövőnek kell mutatkoznia, hiszen a tagállamok közül ö, ugye egyesek benne vannak az eurozónában, mások nem. Nagyon sok kérdést felvetettem volna ezzel kapcsolatban, azonban fontos az, hogy elgondolkozzunk azon, hogy azok a tagállamok, amelyekben egyenlőre nincsen jelen az euró, mit kívánunk velük tenni? Részt vesznek a döntéshozatalban? Igen, nem, önkéntes módon hogyan kívánjuk ezt megvalósítani. És aztán ott van a demokratikus legitimitás kérdése is, hiszen az Európai Parlament társjogalkotó, és minden egyes alkalommal mégis még inkább részt kellene vennie az európai politikák ellenőrzésében is. Ez egy rendkívül fontos szívünkhöz közel álló téma, hiszen a politikai témák nagyon fontosak, hogyha meg akarjuk oldani a mindennapi problémáit az állampolgároknak. Aztán van itt egyfajta pedagógiai feladat is. Köszönöm, Sven. Well, um, First of all, thank... Először is szeretném Mariannak megköszönni ezt az átfogó jelentést. Azt gondolom, hogy nekünk is olyan szintű jelentést kell hoznunk, mint a Van jelentés, ami azt jelenti, hogy a főcímeket végre tartalommal kell megtölteni. Vannak általános jelentések, persze, mint a Van jelentésben, de világos ajánlások kellenek. A formátum persze problémás, mert ketté választja a kérdéseket. Erre jó lenne megoldást találni, mert különben nehezen olvasható a dokumentum. Wernerrel ebben egyetértek. Most azonban jövőképről kell beszélni A gazdasági és pénzügyi uniónál e, abból kell kiindulnunk, hogy van egy erős megosztottság Európában. Van egy, vannak olyan országok, ahol növekszik a szegénység és a munkanélküliség, és egyre nagyobb a válság, amely abból fakad, hogy hozzá igazodjanak a világ körülményeihez. Ez ugyanaz igaz Kelet-Európára is. Aztán vannak más országok, ahol a mozgótőke beáramlását látjuk, és, és lefele tendálnak a kamatok és ez a kétosztatúság, két csak egyre súlyosbodik. A nagy kérdés az az, hogy hogyan lehet gyorsabban áthidalni ezeket a különbségeket. Nyilvánvalóan lesznek mindig is regionális válságok, amelyeket majd meg kell oldani helyi reformokkal ezekben a régiókban, de erősebb eszközökre is van szükség. Ami a, az eszközök felsorolását illeti, és ezt szerintem ki lehetne domborítani a szövegben, közös adósság eszközökről kellene beszélni annak érdekében, hogy a kamat különbségek kisebbek legyenek. Emellett erős automatikus stabilizátorokra van szükség, különösen az eurozónában. Az automatikus stabilizátor azt jelenti, hogy van egy megfelelő méretű közös európai költségvetés, amelyet arra használunk fel, hogy befektetési intézkedéseket finanszírozzunk, ugyanakkor szociálisan is kezeljük a problémákat a szegényebb országokban, hogy a kiigazítás a, az gyorsabban mehessen. Egy közös munkanélküli ellátási rendszer például egy olyan dolog, ami, amivel, amin el lehetne gondolkozni. Nagyon sok teendőnk van még az adó elkerülés ügyében, minimális standardokra van szükség szociális és adózási kérdésekben is. Mindez természetesen együtt kell, hogy járjon egy egy erőteljes demokratikus vitával, a polgárok bevonásával, és természetesen ki kell térni a konventre is, nem csak az intézmények között tehát, hanem a közvélemény előtt kell lejátszani ezt a meccset. Köszönöm, Majd nem befejeztük időben, mondja az elnök. Azok számára, akik esetleg nem hallották, hadd mondjam el, hogy az informális múlt végi ECOFIN ülésen rámutattam arra, hogy a parlament már régóta hangoztatja, hogy a válság feloldása fontos dolog. És azt mondtuk, hogy lépésenként kell haladni. Hát lépésenként az rendben van, de visszafele legalább ne. Ami pedig az LKB felügyeleti aspektusait illeti, más szövegekben is beszélünk majd erről, hogyha nincsenek meg a backstopok, akkor mindaz, amit az LKB-ról mondunk, egy új szintet hoz létre, azok mellett, amik a nemzeti parlamenteknek számolnak el, kötelesek elszámolni. A nemzeti parlamentek lehetnek a backstop szint, generikusabban. Tehát ha nincsenek backstopok, akkor nehezebben tudunk előrelépni. E, tehát ebből a szempontból igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy az összes pillért, oszlopot először egyszerre kell felállítani. E, nyilván majd később foglalkozunk a felügyeleti dolgokkal is, és azoknak a részletei Marian másik jelentésebe, illetve Sven másik jelentésébe kerülnek majd, és ott az átfedésekkel is tudunk foglalkozni. Ami a jelentés formátumát illeti, talán a titkárságot meg tudom kérdezni, e, kérni arra, hogy innovatív gondolkodással próbálják emészthetővé tenni ezt az anyagot, de hát ez az a formátum, amit követni szoktunk, nem, nem igazán szerencsés persze nagyon sok helyen azt mondjuk, hogy mivel, mivel, és azok önmagukban önmagukban jó politikai kijelentések, de amikor azt mondjuk, hogy where is, tehát mivel, akkor az, az olyan, mint hogy a visszautalás történne a múltra, ott nem feltétlenül erről van szó, hogy az a lényege a dolognak. Reméljük, hogy a bizottság Mariannak, a titkárság tud majd segíteni Mariannak, de azért azt hagyd mondjam el már most, hogy nem az ő hibája a tolmácsok 5 perc múlva leteszik a lantot, Mariannak tehát ennyi ideje van, hogy összefoglalja, amit hallott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem eleinte elég időm volt arra, hogy a legfontosabb elemeit a jelentésnek kilomborítsam. Fel akartam hívni a figyelmet rájuk, hogy mindenki véleményt alkothasson. És aztán természetesen senkit senki ne lepődjön meg, hogy mit olvas a szövegben. Ez volt a célja az előadásomnak. A kollégák világosan állást foglaltak, várom a többiek jelen, ö, véleményét is, illetve a módosítókat, és azt gondolom a legjobb, hogyha írásos javaslatokat juttatnak el hozzám. Tehát a módosítókat a kollégák legyenek szívesek írásban eljuttatni hozzám, és utána majd megnézzük, hol tudjuk a szöveget kiegészíteni, illetve javítani. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, illetve köszönöm a többi kolléga hozzászólását, és ez nagyon fontos volt. Jó volt, hogy meghallgathattuk egymást, nem utolsó sorban azért, mert a jelentés tervezett végleges formájának mi hamarabb el kell készülnie, és nagyon szigorú leszek, ami az időt illeti. Hát igen, Werner, túl hosszú a szöveg, de valamilyen módon kiutat kellett találnunk. Ez volt az egyetlen lehetőség, hogy szavakba öntsük gondolatainkat. Általában a rövid, tömör dolgokat szeretem, de itt ez nem volt lehetséget. Köszönjük szépen, ahogyan már elmondtam, a módosítók határideje szeptember 24-e. Október 8-án, 9-én beszéljük meg a módosításokat, és október 15-én szavazunk az eredeti terv szerint, annak érdekében, hogy a jelentést időben továbbíthassuk. Szeptember 24-én hétfőn kerül sor a következő ülés, ez lesz a Libor meghallgatása, amelyről már szóltam, és köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy adtak még nekünk pár percet. Köszönöm szépen, és Werner, szeretnék veled beszélni. Egy kérdésem, elnök asszony, szeptember 26-án lesz Mers úr meghallgatása is? Az fontosabb, mint a Libor meghallgatás. Nem erősítették meg a meghallgatást, mert még nem született megállapodás. Van rá időnk, hogyha lesz egy megállapodás, ezt mondtam el tegnap.